It's, a Okay. All right, so there's nothing to do with UEF anything. Okay, well, members of UEF Dobbiamo cominciare perché il tempo è breve. Azt hiszem el kéne kezdeni az ülést. Kérem mindenkitől, hogy foglaljon helyet. Allora, darei subito la parola. Meg is adnám a szót Rögvest Weiler professzor úrnak. Jean Monnet központ igazgatója, illetve tanszékvezetője a New School Law-ban. A Harvardon is tanított, és az Európai Kollégiumban, illetve az International Journal of Constitutional Law és az International Journal of Institution, International Law szerzője és igazgatója. Kérem, hogy foglaljon itt, itt helyet az elnöki pódiumon, kedves Weiler úr.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 E la parola ringraziandola di nuovo per la sua presenza preziosa. L'ho già presentato prima e quindi... Eh... Az imént bemutattam már, úgyhogy eh, megadom a szót. Kérem, hogy a többiekhez hasonlóan kicsit röviden, egyed órát kap. Köszönöm szépen, elnök úr! Témánk az Európai Unió és az egyén kérdése, sokszor ez a legitimitás fogalmán keresztül fejeződik ki, a legitimitást pedig gyakran összekeverik a népszerűséggel. Ugyanakkor válság közepette fordítva kéne ezt a kérdést vizsgálni. Válság alatt népszerűtlen intézkedéseket kell hozni, olyan intézkedéseket, amelyekkel általában nem ért egyet a népesség, a lakosság, vagy nem támogatják ezeket az intézkedéseket. És pontosan ilyenkor mérettetik meg a kormányzás legitimitása válság közepette. Hogyha megvan a legitimitás, akkor lehet népszerűtlen intézkedéseket tenni, és mégis helyén marad a kormány legitimnek ítéltetnek az intézkedések. az Európai Uniós legitimita- az Európai Unió legitimitási forrásai még nem merültek ki, nem negatívak, nullán állnak. Válságot írunk, és muszáj, hogy a tagállamok legitimitási forrásaira támaszkodjon az Európai Unió. Az Európai Unió ilyen legitim forrása nullámat. tehát kimerülőben, vagy kimerül, de közép és hosszú távon ez nagyon fontos. Jó lenne, hogyha jövőben sikerülne elkerülni ezt a fajta kimerülést. Föl kell tenni a kérdést, hogy miért is mondjuk azt, hogy kimerültek a legitimitási források, miért állunk nullán, Miért nincs akkor legitimitása az EU-s kormányzásnak vagy vezetésnek, mint egy tagállami kormánynak? Nem pusztán arról van szó, hogy népszerűtlenül intézkedéseket kell hozni. Mit értünk legitimitás alatt? Van, létezik az input legitimáció, vagy legitimitás, mondhatjuk ezt akár demokráciának is, van output legitimitás, ez az eredmény, illetve ott van a legitimitás célja, ez egyfajta álom, vagy politikai misszió, vagy messiásság, ezért teszi azt a politikus, amit tesz. Erről szeretnék beszélni, arról szeretnék beszélni, hogy az output típusú legitimitásnak és ennek a messianizmusnak és én ez most, most miért nem lényeges Európa számára. Nos, már évtizedek óta foglalkoztatja ez a kérdés Európát, sokszor csak csak szubszilenció folyt ez. A háborúval kapcsolatban is felmerült ez, a háború legitimi- legitimitációja a győzelem. A Schumann nyilatkozatban a szolidaritásról és a konkrét eredményekről van szó. Ilyen eredményeken keresztül lehet legitimálni egy politikai folyamatot. Egy ilyen mély válságban, mint most, azonban ez nem alkalmazható, erre nem lehet támaszkodni. Függetlenül attól, hogy a válság az, az unió hibája, az, vagy az unió felelőssége, vagy a bizottság, a tanács, vagy a parlament felelőssége, vagy hibája. A kérdés az, hogy a lakosság hogyan vélekedik. Az európai polgárok pedig azt, mondtak, azt mondják, hogy most az Európai Unió nem eredményeket generál, hanem problémákat. Lehet, hogy ez nem igaz, de a lakosság így véli. Ha megnézzük ha megnézzük bármilyen közvélemény kutatást, akkor ezt mutatja. Nem szabad tehát ilyenkor eredmény orientált legitimitásra támaszkodni, mert nincsenek ilyen források. Egyébként pedig az Európai Unió történetében az Európai Unió a legkomolyabb legitimitási forrás, az unió születésekor egy, létezett egy népgyűlés vagy közgyűlése, de nem, egyáltalán nem volt legitimitása, volt miniszterek tanácsa. A közgyűlés akkor még nem ért el semmilyen eredményt, hiszen az út elején voltunk, az volt az EU elődje, de a legitimitás abból származott, hogy megvolt a jövőkép, az álom, Schumanni álom. a második háború romjai helyett egy szebb jövőt képzelt el magának Schumann, olyan jövőt, amiben virágoznak az emberi kapcsolatok és a gazdaság is. Ez egy nagyon megragadó álom volt, ezért is hívjuk mindezt politikai messianizmusnak. Az sem volt lényeges, hogyha eszközeink nem feleltek meg a szokásos eljárásnak, vagy a politikai gyakorlatnak, ezen messianisztikus állam nevében bármit el lehetett érni, az emberek hajlandók voltak feláldozni magukat és elfogadni azt, amit az Unió tett, hiszen minden a megragadó állam felé vezetett. De ez nem tarthat sokáig. A politikai messianizmus előbb-utóbb összeomlik. Két oka van ennek. egyrészt, ha sikeres, be, valóra válik az állam, akkor véget ér ez a folyamat, hiszen akkor már nem előremutató ez. A második lehetőség pedig az állam csalódás az elképzeléshez képest, ugyanúgy, mint ahogy a házasság, házasság sem ugyanolyan jó, mint a nem sikerül olyan jól, mint a nászút, vagy az ígéret földjével is ugyanez a helyzet. Hogyha metaforával élnénk, akkor nézzük meg a Schumann nyilatkozatának 800 szavát, és a a Lisszaboni, a Lisszaboni szerződés 130 ezer szavát, akkor láthatjuk, hogy mekkora a különbség. Nehéz helyzetben van a politikai messianizmus. Európa egy hihetetlen siker, hiszen a hosszú távú béke kialakítása sikerült. Emlékszem, amikor Mitterrand a tévében arra próbálta rávenni a francia szavazókat, hogy a Maastrichti szerződés mellett szavazzanak, akkor Franciaország és Németország történelmi megbéküléséről beszélt, és a 45 évnél fiatalabbak, fiatalabb nézők nem tudták, hogy miről beszél. Ez is mutatja, hogy az Európai Unió mennyire sikeres volt. Most új jövőképre lenne szükség, újfajta politikai messianizmusra, valami olyasmire, amit az emberek el tudnak képzelni. Már ez nincs meg. Az, hogy politikai unió, erősebb politikai unióra van szükség, hogy megmeneküljön az euró, vagy hogy túlélje ezt a válságot, az nem álom. Ezt lenyomják az ember torkán, azért kell valamit azért kell valamit elfogadni, különben az euró tönkre megy, hát ez nem felel meg ugyanannak a szintű politikai messianizmusnak, ami annak idején működtette az EU-t. Talán a vitában még beszélhetünk erről. Nézzük a demokráciát. Itt egy paradoxonnal van dolgunk. Mi is a paradox? Ezt úgy hívom én az anyagomban, hogy demokrácia emberek nélkül, vagy a nép nélkül. Ha megnézzük az EU struktúráját, szerkezetét, akkor azt gondolhatjuk, hogy a demokrácia elveit tiszteletben tartják. Itt van az Európai Parlament, együtt dönt a tanácssal, a parlamenttagjait demokratikusan választják. A kérdés csak az, hogy hol van itt a demokratikus deficit? Tárjuk csak fel ezt a paradoxont, 79-ben az első közvetlen választásokkor csalódás volt, hogy nagyon kevesen mentek el szavazni. Ezt ne nem az USA-beli választások hasonlítjuk, has, nem azzal hasonlítjuk össze, mert ott mindig nagyon kevesen mennek el szavazni, hanem az európai parlamenti választásokkal. De sokan azt mondták, hogy ez nem meglepő, mert 79-ben a parlamentnek, az európai parlamentnek nagyon kevés jogköre van, de emberek miért is mennének el szavazni. És az volt az elképzelés, hogy amikor nagyobb, több jogkörre tesz szert az Európai Parlament, akkor többen mennek el az európai választásokra. Valójában azonban ennek ellenkezője történt. A kormányközi konferenciák mindig további jogköröket róttak az Európai Parlamentre, most már igazi társjogalkotó az Európai Parlament, de ha megnézzük a részvételi arányt az európai parlamenti választásokon, akkor folyamatos a csökkentés. Ez paradoxon. Nagyobb, több jogköre van az Európai Parlamentnek, de az Európai Parlament iránti bizalom kisebb Európa szerte, tehát kevesebben mennek el szavazni. Ez, hiszem, ez azt hiszem az Európa demokratikus problémájának, vagy demokráciával kapcsolatos problémájának kulcs kérdése. Ajánlanék erre két-három magyarázatot. Az első. A tagállamokban nagyon eltérőek a demokratikus rendszerek. Ott van a francia elnöki rendszer, ez nagyon eltér a brit parlamenti rendszertől, ez pedig eltér a német vagy az olasz rendszertől. De van két elv, amelyet minden demokrácia követ Európában. Nem definiálják a demokráciát, hanem ahogy de hogyha nincs meg a demokrácia, akkor nem lehet erről beszélni. Ez nem azt jelenti, hogy ha beszélünk a demokráciáról, akkor az már tökéletes, viszont a képviselet elve mindenhol megvan. Hogyha egy bizonyos napon elég ember elmegy szavazni így vagy úgy, akkor a jogalkotónak és a kormányzónak ezt megköti a kezeit. Ez számít akkor is, hogyha Obama, ha Major, ha Tony Blair, ha Oland, ha Sárközi van hatalmon lehet, hogy olyan hihetetlenül nem számít, de azért mégiscsak számít a, köz, a, a külpolitikában, a költségvetés szétosztásában, stb. stb. Tehát a szavazó óhaja megjelenik a szakpolitikákban, illetve a kormányzásban. Európában, európai szinten ez sajnos nem igaz. Nagyon gyenge a kapcsolat a szavazók óhaja és az európai szakpolitika alakulása között, amikor attól függetlenül, hogy bal-közép vagy bal-jobb többség van az Európai Parlamentben, nem látszik az igazi különbség az európai szakpolitikában, tehát hogy az Európai Unió mit tesz. A demokrácia egyik alapelve tehát, amely megvan az összes demokráciában, a képviselet elve, tehát ha hogy a szavazó tudja, hogyha elég sokan szavaznak úgy, ahogy ő, akkor ez sejteti, hogy hogyan alakul majd a politika. Ez a különböző, a különböző választások előtt kiadott párt programokban is megjelenik. Az európai választásoknál nem világos ez, mint nemzeti szinten. A, az a választó nem tudja, hogy nem érzi úgy, hogy különböző lesz majd Európa, hogyha zöldekre szavaz, vagy hogyha néppártra. az Európai Bizottságban nem szabad olyan szempontból részlehajlónak lenni, hogy bal vagy jobb oldalra nem igazi demokratikus deficitről van, hanem politikai deficitről. Demokrácia pedig politika nélkül nem demokráció, demokrácia. És még nincs olyan kifutása a demokráciának, hogy a különböző választói preferenciák lefordítódnak, megjelennek a szakpolitikában. Tehát, hogyha ez a helyzet, ha ilyen demokratikus deficit alakul ki, akkor miért is menne el szavazni az választó? Hát semmi hatása nincs annak, hogyha elmegy vagy nem. Ez az igazság. A második alapelv a felelősségre vonhatóság. Angliában Angliában, hogyha valaki egy, nem válik be egy kormányfő, akkor egész egyszerűen kirakják. Ugyanez igaz Franciaországban. Tehát kiteszik a gazembereket a az ajtón. Teljesítmény a lényeg, az eredmény, hogyha nem jól, nem jól kormányoz valaki, akkor ki kell őt tessékelni. Ez nincs meg Európában. Az összes tagállamban ez megvan, de Európában nem. Itt kormányzás van, irányítás, de nincsenek felelősek. Az Európai Parlament nem osztathatja fel nem oszlathatja fel az Európai Bizottságot, nem lehet a kormányt megváltoztatni, mint ahogy például Nagy-Britanniában. Annyira bonyolult az európai kormányzás, a tanács, illetve a miniszterek tanács, az elnök, a bizottság közötti kapcsolat, hogy ez lehetetlen. Ez tény. Az Európai Unió történelmében ez látható, tehát hogyha nem elégedettek az európai polgárok az Európai Unió kormányzásával, akkor nem tehetnek semmit. Ez egy alapvető szempontja, és a szempontja a demokráciának. Hogyha valaki elmegy szavazni, és azt mondja, hogy hát ugyanazok az arcok lesznek, a, lesznek hatalmon, vagy semmi értelme a szavazatomnak, úgyse változik semmi, akkor miért menjek el szavazni? Micsoda vox populi ez? és a felelősségre vonhatóságról még beszélhetnék. Egyébként elfordul, előfordult az, hogy valaki hivatalban nem megfelelően viselkedett, és akkor persze felelősségre mondták, nem erről van szó. Valaki tud olyan példát mondani, 79 óta, vagy akár régebb óta, amikor politikai a politik, politikai bukás után valaki ezért politikai árat fizetett. Tehát mondjuk nem választották újra, vagy ilyesmi. Az hát Európai Parlament képviselőivel nem történik ilyen, a, a bizottság tagjaival sem, nyilván a tanács tagjaival sem, hiszen ők alapvetően tagállami kontextusban működnek, hogy onnan származnak, de bukások, politikai sikertelenségek voltak. Ott van például a Lisszaboni agendát, nem volt nagy siker, vagy a kopenhágai klímaváltozás fiaskó. Hát ez sem volt nagy siker. Ki fizette meg ennek a politikai árát? Tehát nem csak arról van szó, hogy nem lehet kitenni a gazfickókat az ajtón, hanem nincsen politikai felelősségre vonás. Nem meglepő tehát, hogy ez a, ha ez a két demokratikus alapelv nem valósul meg, a képviselet hogy az én preferenciái megjelenjenek a kormány programjában, illetve a felelősségre vonás, hogyha nem, elég embernek nem tetszik valaki a kormányon, akkor meg lehet szabadulni. Ha ilyen feltételek mellett dolgozunk, akkor normális, hogy az európaiak elfordulnak a választásoktól, és azt mondják a parlamentől, hogy hát nem, er, nem, nem erről volt szó. És elvesztik érdeklődésüket az Európai Unió iránt. Ez ezzel visszatérnék a kezdeti paradoxonhoz, de hogyha gondolja, akkor abba is hagyhatom. Na jó, akkor még egy dolgot mondok. Amikor demokráciáról beszélünk, és uh, ugye az én címe, a uh, művem címe Demokrácia nép nélkül, a strukturális elidegenedésről beszéljünk. A parlamentnek vannak jogkörei, az emberek elmehetnek szavazni, de nem teszik ezt. Bizonyos tagállamokban kevesebb, mint 30% a részvételi alány. Hogyha még alacsonyabb lenne a részvételi, átlagos részvételi alány, hogyha nem lennének olyan országok, ahol kötelező elmenni szavazni. Tehát itt arról van szó, hogy demokrácia emberek nélkül demoskroszi a, a demokrácia eredete tehát a nép irányít, a nép érdekében. Az európai polgársága kapcsolatos egyik sikertelenség, hogy a démosz jelentését nem sikerült megvalósítani sokan írták azt az elmúlt évtizedekben, hogy nincs demosz, nincs európai demosz, nem tudjuk fenntartani a demokráciát. Mindez úgy, tört, úgy nézett ki, mint hogyha csak ez a tudósok észjárása lenne, a demoszról, meg demoszról beszélnek ezek a tudósok, amikor 15 évvel ezelőtt erről írtam, nem vettek komolyan. Most viszont nagyon jól látható hatásai vannak a no demos, no, no demokrácia kérdésnek. Az eurozóna problémájára egyértelmű a megoldás, fiskális unióra van szükség, amikor emlékszem, hogy a szakértők azt mondták az euró bevezetésekor, hogy mit csinálnak az, az első aszimmetrikus piaci sok esetén mit lehet akkor tenni? Hát fiskális unió nélkül ez nem megoldható. A szakértők ezt már annak idején megmondták. Tehát fiskális unióra van szükség, ezt számos módon létre lehet hozni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, elnök úr, a fiskális uniónak van szociális dimenziója is, ez pedig kapcsolódik a demoszhoz és a demokráciához. Így példával élnénk. Egyesült Államok. Tegyük fel, hogy Texasban fiskális válság alakul, alakul ki, volt is ilyen, buborék alakult ki igaz, az ingatlan piacon, az állam majdnem tönkrement. Vita volt az USA-ban, hogy segítsünk nekik, ne segítsünk nekik, vagy New Yorkban is ugyanez volt, megmentsük-e New Yorkot vagy sem, itt is fölmerül, megmentsük -e Portugáliát vagy Spanyolországot. Ott az volt az érdekes, hogy voltak olyan emberek, hogy, akik azt mondták, hogy ne mentsük meg őket, ez voltak az igazi moneteristák, ott van az er, erkölcsi válság, stb., az erkölcsi válság, stb. stb. Mások azt mondták, hogy ha nem mentjük meg őket, azoknak meg, annak meg a szociális költségen nagyobb lesz. De olyanokat nem mondtak olyat nem mondtak a kaliforniak, hogy nekünk kaliforniaknak miért kéne megmenteni a texasiakat, hiszen amerikaiakról beszélünk, szövetségi pénzzel mentették meg őket, az usa van szó. A texasiak sem kérdezték, fel, kérdezték meg, hogy Texasban nekünk miért kell megmenteni New Yorkot, vagy Louisianát, vagy bármelyik másik államot. Ha nincs demosz, nincs demokrácia. Ezt, ezt láthatjuk itt. A, holland, a hollandok, a finnek, a németek azt mondják, hogy ne mentsük meg a görögöket, és nem azért, mert a megmentést mint olyat ellenzik, hanem azért, mert nem akarnak segíteni a görögöknek. Azt mondják, hogy a németek miközben van a görögökhöz? Vagy a lusta olaszokhoz, portugálokhoz. Nem ideológiai problémájuk van a megmentő csomagokkal, nem értik, azt a szo- szociális szolidaritási kérdést, ami össze kéne, hogy kösse őket. Ha nem tudjuk a demoszt megalkotni, kikovácsolni, ami, amiről sokszor úgy vélekedtek, hogy ez egy tudományos koncepció, na hát most pontosan ebben a problémába üszköltünk. Az euróval nem az a gond, hogy nem tudjuk megoldani a problémát, hanem hogy ellenállás van a tagállamokban. Ez az ellenállás nem lehet oka annak, hogy, e, hogy európai demoszként gondolkodjunk. Igazából mi finnek, hollandok, németek vagyunk, azok meg spanyolok, portugálok, görögök, majd ők megoldják a saját bajukat. Köszönöm. Eh, realista, bisogna trovare Köszönöm, hát meg kell találni a problémákat, megoldani. Kum! Professzor úr következik New Yorkban dolgozik jelenleg, de a nagyobb, nagy fontos egyetemek az egész világban dolgozott. Nagyon sok tudományos lapnak munkatársa. Tessék, Kum úr! Now I beg your indulgence. Most kérem szépen, képzeljék el, hogy milyen lehetetlen feladat elé állítottak engem. 12-15 percen van egy komplex érvelési rendszer felépítésre, Weiler József jelentése vagy előadása után az ember elhalványul, ha utána szól hozzá. Hát igyekszem a legjobbat kihozni ebből a helyzetből. Ha megengedik, kettő kulcsfontosságú kijelentést kis és azt mondom alá ezeket. Ez a két állítás nem nagyon eredeti. Az első állítás, az Európai Uniónak kellenek saját források, második, az európai parlamenti választásokat valódi európai parlamenti választásokkán kell átalakítani. Mindkét gondolat, ezeket nyilván megtalálták a háttéranyagokban, amelyeket Miguel Maduro készített, nem ő az első, aki ezeket megfogalmazza, tehát ezeket a gondolatokat ismerjük. Szeretnék egy nagyon konkrét érvelést bemutatni azzal kapcsolatban, ezek a dolgok miért nagyon fontosak nem egészen így fogalmazták meg ezeket, és ez a, az euróválság konkrét helyzetéhez is kapcsolódik, amivel szembenézünk. Na, akkor egy percet időzünk az euróválságnál. Milyen fajta válság ez tulajdonképpen? Nos, az egyik beszámoló szerint, hát ez az Európai Monetáris Unió hibája, fiskális unió nélkül az aszimatikus sok kérdése, amelyet nem lehet hatékonyan megoldani. Mely válasz? Tehát azok, akik kidolgozták a másik szerződést, mit mondtak volna erre? Azt mondták volna, megteremtettük azokat az előfeltételeket, hogy aszimetrikus sok ne következzen be. Hát ugye rosszul gondolták. De miért gondolták rosszul? Ezek nem természetes események, nem viharok vagy meteoriták, amelyek becsapódnak a földbe. Ezek az aszimetrikus sok emberi tevékenység következménye. Tehát mi nem sikerült jól? Mi? Mi volt az egyik hiba? Az, hogy néhány tagállam, elég sok tagállam igazából, um, tékozló fióként megszegte a Maastrichti szerződés fiskális fegyelemmel kapcsolatos szabályait. Hát tékozlás néhány tagállam részéről az okozza a válságot. Olcsó hitelre tettek szert, sok pénzt küldtek, aztán problémát okoztak, és ez más tagállamokat is sújtja az eurózónában. Na most egy része ennek az állításnak igaz, ami igaz az az, hogy nagyon sok tagállam nem tartotta tiszteletben a fiskális felelősséghez kapcsolódó szabályokat, amelyeket a Maastrichti szerződés megfogalmazott. 23 túlzott deficit eljárás folyik 23 tagország ellen. A gond ezzel az állítása nem az, hogy ne lettek volna tékozló tagállamok, hanem hogy nem ez okozta a válságot. Azok között, melyek tékozoltak Németország és Franciaország, Írország és Spanyolország sokáig, Írország és Spanyolország, ők a erényesebbek közé tartoztak egy darabig. A tékozók Franciaország és Németország voltak. Na most a tékozlás nem segít előrevetíteni, kikerül majd bajba. Tehát ez az állítás nem helyt. Mi meggyőzőbb állítás? Nem csak az egyetlen ok, de az alapok, ha csak egy okot kellene kiemelni, és nem komplexebb képet akarnánk festeni, az egyik ok, amelyre összpontosítani kell, pénz átutalás a közszférából a magánszférába, a banki szférába. Itt egy számadattal élnék, így tudok 15 perces érvelést felépíteni. 2008. októberétől 2011. októberéig a bizottság 4,5 billió eurós állami támogatást hagyott jóvá a pénzügyi ágazat számára. 4,5 billió mint egy hatszorosa ez az összeg a tagállamok ESM számára biztosított alaptőkének. Ez hatalmas összeg. 33%-a az európai GDP-nek. Ezt leveszik az Európai Unió adósságából. Nem beszélnénk adósságról. Lehet, hogy Görögország még gondot okozna, de többi állam, amiről beszélünk, nem került volna ilyen problémába a válság eh, középpontjában egy olyan válság található, hogy a magánágazat, a banki ágazat szabályozásával kapcsolatos problémák vannak. Új módon kellene eh, szabályozni, hogy ez az adófizetőket ne terhelje az ott bekövetkezett eh, probléma. Ez miért fontos, amikor a fiskális unióról beszélünk, és az Európai Unió saját forrásainak fontosságáról? Ha azt gondoljuk, ha azt hisszük, hogy a válság mélyén banki ágazati probléma, pénzügyi szabályozási probléma áll, akkor hát sok minden szól amellett, hogy az eredeti felelősség egy része, a szabályozói kudarc egy része, az elejétől kezdve az Európai Unió az európai állampolgárok közössége vállára nehezedik. Nagyon, érdek, nagyon egyszerű ezt elmondani. A monetáris unió nélkül, a szabad tőke mozgás nélkül a válság nem öltötte volna a mai formáját. Amikor egy adott állam megmenti a bankokat, az adott az a panikos Spanyolország 100 milliárdot költ a bankai megmentésére, akkor mindig is az európai pénzügyi rendszert is megmentjük. Mert ha nem tettük volna, akkor nagyon sok külsőség lenne, más országok főbankjaival szembeni tartozás lenne. És ez a szabályozói társ felelősség és kintlevőségek összessége azt adja, hogy normatív szempontjából ezek a fajta adóságok az elejétől kezdve valódi európai adósságnak kellene tekintenünk, amelyeket Európa egészének kell kifizetni. Itt van valami önkényes, amikor kiosztjuk a kiadásokat és veszteségeket tagállamonként, hogy egy adott banknak hol vannak érdekeltség és hol van a székhelye. Erre a konklúzió csak akkor jutunk, ha azt gondoljuk, hogy a banki ágazat a fő probléma. Ha úgy gondoljuk, hogy a déli országok tékozlása az ok, hát akkor gondolhatják azt is, hogy ennek a felelősség elsősorban az adott tagállamokra hárítható. Az ők próbáljuk, ha nem tudják összeszedni magukat, csak leges legutolsó megoldás és nagyon szigorú feltételek mellett eh, lehet szolidaritást gyakorolni és átutalni pénzt egyik országból a másikba. De ha az elejétől kezdve, ha végig gondoljuk, úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan probléma, amely valóban európai probléma, valóban európai válság, amely valóban európai kockázathoz kötődik, amely nagyon is összefügg, európai szabályok tartják össze. A kiinduló pont az kell legyen, ezt kollektíven kell megfinanszírozni, és ebben az összefüggésben nagyon problémás az a transfermechanizmus, amelyel rendelkezünk, az ESM segítségével, hogy ezek államok közötti transfermechanizmusok. Itt egy olyan témát szeretnék megemlíteni, amelyről uh, Joseph Weiler beszélt, a fiskális unió és a demosz viszonyáról. Én egy másik történetet szeretnék elmondani. Itt most nem az USA beli vitáról van szó, hogy texas t kell megmenteni, vagy nem. Ez egy német történet, és az úgynevezett tartományok pénzügyi kiegyenlítő rendszerét illeti. A német kormány begyűjti adókat, a legtöbb ugye a szövetségi kormányhoz kerül, és szövetségi politikákra költik, de egy részét a tartományok kapják. A tartományi pénzekből, miután megkapták a tartományok, egy kis részét ezen összegeknek vissza utalják a különböző egyéni tartományok igényei szerint a központba. Tehát bizonyos forrásokat újra csoportosítanak, és itt van a furcsa dolog. Németországban nincs igazán vita arról, hogy általában szövetségi pénzt senki sem beszél arról, hogy mennyi pénz jön mondjuk Bajorországból, és mennyit költenek Bajorországban, amikor általános szövetségi kiadásokra van szó, ugyanúgy ezt mondhatjuk, ezt más tartományokról, nincs ilyen vita Németországban. De amikor a tartományi kiegyenlítésről, az újra át csoportosítás vagy újra kiosztása van szó, például Bajorországból Berlinbe, Baden-Württembergből Brémába, amikor ezen összegekről van szó. Nagy politikai vita zajlik, nagyon sok harag, neheztelés, tiltakozás alakul ki, és ez mindig nagy politikai ügy, és nagy vihart kavar. Valódi politikai vitához vezet a felelősségekkel kapcsolatban, az egyes tartományok felelősségével kapcsolatban. Most nézzük meg, hogy ami meghatározza, hogy vannak-e ilyen viták, hogy ez attól függ, hogy a pénzt hogyan generálják és hogyan csoportosítják át. Milyen mechanizmust használnak? A mechanizmus határozza meg a vita fajtáját. Ugyanaz a német emberek egymás között osztanak szét pénzt. De hogyha egyik mechanizmust választjuk a másik helyet, hirtelen haragot, neheztelés, szolidaritási hiányát alakítjuk ki, bizonyos identitásokat megerősítünk másokkal szemben, és nem egy közös nagy identitást hozunk létre. Ha az Európai Unió létrehozná saját forrásait és beszedne pénzt nem csak a tagállamoktól, akkor nem transfer Unióról beszélnénk, hanem európai állampolgároként bankok vagy a szövetkezetek fizetik a pénzeket, akkor arról beszélnénk, hogy a gazdaság igazságot szolgáltatunk az Európai Unióban. Nem transfernek tekintenénk egyik államból a másikba. Ez aláássa a szolidaritást. Ez a nemzeti ö, érzések felkavarására jó. Ha valódi kritériumok vannak, amelyeket európaiak, európai jogalkotákkal, jogalkotók által határoztak meg, akkor a vita természete más lenne, és a szolidaritás, amit megkövetelhetnénk az állampolgároktól, szintén más lenne. Ez egy fontos pont. A második elem az a feladat, hogy hogyan lehetne az európai parlamenti választásokat valódi európai kormányválasztásokká tenni. Ezt hadd mondjam el aztán elmondanám, hogy miért fontos, és akkor gyorsan szólnék még néhány évről, amely ezen gondolat ellen szól. Azt hiszem, egyszerűen meg lehetne valósítani, és szerintem meg fogják csinálni. Tudom, hogy nagyon sok mozgás van ebben az irányban. Az lenne, hogy minden ö, nagyobb párt meghatároz, hogy kinevez egy jelöltet, bizottsági elnöki jelöltjüket, és elküldi őket egy valódi európai választási kampányba. És azt mondja ez a párt, hogy ez a mi jelöltünk, bizottsági elnök jelöltünk, és itt van pár ember, akit szeretnénk. Ezek a miniszterei, a biztostársai, ezeket szeretnénk. Tárgyalni kell erről később, de ez a kiinduló pont, ez a kabinetünk, és együtt kampányolunk, egész számos tagországban kapcsolódunk a nemzeti pártokhoz, és egy konkrét programot mutatunk be, konkrét politikákkal, bizonyos személyeket megtestesítve. Ha ez a fajta kampány kialakul, ez a fajta megállapodás kialakul a pártok között, ha valódi választási kampány alakul ki a különböző pártok jelöltjei között, akkor azt hiszem, eléggé valószínű az, hogy nagyon más fajta választási választ kapunk, mint amilyen eddig, kapt, amilyen eddig kaptak a, az európai parlamenti választások. Ez miért fontos? Az egyik dolog, amely még inkább világossá vált az euróválságban, mint korábban, az az, hogy az egyik nagy probléma, amelyel az EU szembenéz az állampolgárok szemszögéből, az az, hogy monolitikus kimeneti blokknak tekinthető. Ha tetszenek ezek a kimenetek, akkor tetszik Európa. Ha nem tetszenek ezek a kimenetek, akkor nem fogják Európát szeretni, kevesebbet akar belőle. Ha tetszik az eredmény, akkor több Európát akar az ember. Ami nincs, az nincs olyan intézményi eszköz, amely segítségével alternatív Európákat tudnánk bemutatni és bemutatni közvitáknál. Úgyhogy a polgárok azt mondhassák, ez az Európa nem tetszik, de azt az Európát esetleg szeretnénk. Más szóval, valódi választásunk van a különböző orientációk irányok között, legalábbis az állampolgárok szempontjával szerintem nagyon jó ellenintézkedés lenne bizonyos euroszkeptikus stílussal szemben a nemzeti felháborodás vagy, vagy a nehezteléssel szemben. Ha nem tetszik az Európa, ami van, és ha nincs másik alternatíva, akkor nem lehet mit tenni. Nagyon sokat nyernénk, ha ebben az irányban lehetne elmozdulni. A kérdés az, valóban reális elképzelése. Mik a költségei? Milyen árat kell fizetni? Túl magas árat kell fizetni ezért az irányért. Nagyon bonyolult ez a vita, nyilván önök között többen már foglalkoztak ezzel a kérdéssel, megengedik, néhány standard érvel szólnék ellene. Az egyik ilyen év, nézzék meg az európai parlamenti választásokat. A statisztikák, amelyeket Weiler úr említett, világosan rámutatnak arra, hogy nincs érdeklődés annak ellenére, hogy az Európai Parlamentnek több a hatáskör, 79 óta csökkent a választási részvétel, 25%-kal kevesebb, mint a nemzeti parlamentek esetében. Valamilyen mélyre nyúló rendszerhiba lehet, és azok, akik eh, az identitás hiányára, vagy a hiányzó infrastruktúrára hivatkoznak, a közszféra, a nyelv problémáira, a pártrendszer struktúrájára, egységes európai pártok valóban együtt próbálják tartani alapvetően a koalíciójukat, nincsenek más célok. Ez a sok probléma van, tehát nem meglepő, hogy olyan intézmények vannak, amilyenek vannak, és ezt nem lehet könnyen megváltoztatni. Nem hiszem, hogy ez helyes. Majd meglátjuk, hogy ez helyes-e, ha és amikor a következő európai választásoknál lesz olyan választási verseny, amiről beszéltem. Próbáljuk ki. Azt gondolom, ha lehetőséget adnánk neki, ha jól csinálnánk, komolyan, akkor visszhangja nagyon jó lenne, és az eredmények meglepőek lennének. Fontos lenne megpróbálni, ez egy pont. De van egy másik ellenérv. Talán ez akadémikusabb, de ennek van egy politikai változata, eléggé potens ez is there is the idea that there is something problematic and undesirable. Van valami, tehát olyan jellemzőket kezd magára ölteni az EU, mint a klasszikus, régi, unalmas állam. Az EU nem azt ígértek, valami újat teremt. És most a végén, ahogy a folyamat előre halad, végül is olyan strukturális jellemzői vannak az EU-nak, hogy egyre inkább olyan, mint egy állam. Type of argument uh, should be countered with the kind of sensibility that is exemplified by the attitude taken throughout his life by Jean Monnet. Jean Monnetre gondolunk most. Nem nagyon érdekelte őt az, hogyha azt, amit ő létrehozott, nemzetközi szervezetnek hívjuk, vagy egy szói generész entitásnak, őt hát nem érdekel, minek nevező. Mi érdekelte őt? Az, hogy bizonyos ö, funkcionális okokból kellett összehozni a különböző forrásokat. Ő úgy gondolta, hogy valami alapvető értékrendszer támogat, és ha ma azt látjuk, hogy fontos a pragmatikus okokból kifolyólag, hogy az EU-nak legyen bizonyos hatásköre a fiskális ágazaton, és úgy gondoljuk, hogy jó oka van annak, hogy létrehozzuk a választói elszámoltatotási rendszereket, hogy legyen valódi európai politika, valódi európai kormányként, akkor nem szabad minket megfélemlíteni azok által, akik a szuperállamról beszélnek, az, Európa nem, az Európai Unió sosem lenne az, vagy bármi más. Ki kellene tartanunk a pragmatizmus, a funkcionalizmus mellett, amelyet Jean Monnet vezetett be, akkor is, ha a mi problémáinkkal, a mai helyzetben végre ez azt jelenteni, hogy az Európai Unió ezen struktúrák egy részét a nemzeti államokba vette át. Ecco, <clears throat> grazie professor Kum. Köszönjük szépen Kum professzor úr. Manzella professzor úr következik. Parlamentáris jogot tanít a római Louis Egyetemen volt már korábban bíró is, és 94-99-ig európai parlamenti képviselő volt. Tessék, Manzella úr. Mr. President, I'll speak Italian. Grazie. E, mentre... Olaszul fogok beszélni, köszönöm szépen, úgyhogy kérem, tegyék fel a fülhallgatóik. Itt che eh, mi onora eh, vi fa, eh, come dire, tornare. Nagyon nagy megtisztítetés számomra, hogy régi szerelmemhez térhetek vissza. Stata posta e se il Parlamento azt a kérdést tették fel nekem, hogy az Európai Parlament legitim intézmény kép, reprezentatíve az új európai többszintű kormányzásban. Lehet, hogy meg kell fordítani ezt a kérdést, azt kéne inkább feltenni kérdésként, hogy az új európai kormányzás rendelkezik a legitimitizáló jellegzetességgel, és hogy az Európai Parlament együtt tud-e működni ezzel a, ezzel a szerkezettel. Az az újdonság, és ez itt látható volt a vitánban is, hogy, hogy a demokratikus deficit megváltozott a vírság előtt az intézményi kérdésnek más ö, aspektusait vizsgáltuk, másik old, tehát az intézményes kereteit, másik oldalról pedig a polgárok kérdését. Jelenleg a demokratikus deficit kérdése, vagy a legitimitás kérdése összekapcsolódik egymástól, szétválaszthatatlanok. Tehát vagy az unióról beszélünk, vagy a, a tagállamokról, amelyeknek közös a politikai is jövője. Ez a válság furcsa módon olyan hatással járt, hogy szorosabbra vont az integrációt, a unió és a tagállamok között, vagy a tagállamok egymás közötti viszonyát, ezt pozitív események, nem, események nyomán nem sikerült elérni a múltban. Hogy történhetett ez? Azt láthattuk, hogy a parlamentek vagy a területi kormányok jogköre csökkent, és a különböző közpolitikák programja heteronóm lett, azt láthatjuk, hogy az Európai Központi Bank diktálja a szabályokat, ezt jogilag formalizálják az európai intézmények. Ez egyfajta végrehajtási föderalizmussal vagy parlamentarizmussal jár. Talán kicsit kezd elavultá válni az EU struktúrája, A kontextus megváltozott ugyanis, tehát az alapvető gazdasági körülmények megváltoztak. Megkértőződött a parlamenti rezsim is Európában. A kormányok már nem csak a saját parlamentjük bizalmára vannak rászorulva, hanem az Európai Unióére is, és hogyha megvonja a parlament a bizalmát a kormánytól, attól igenis félnek a kormányok, ugyanez európai szinten nem valósul meg, ez csupán a, ez csupán a piacok reakciójában mérhető le. Tehát, hogyha valaki nem tartja tiszteletben a pénzügyi szabályokat, akkor jön ez a negatív piaci reakció. A nagy válság nagyjából elvégezte azt a munkát, amit az európaistákról régó, ré, ré, európaisták régóta e, álmodnak. Tehát az európai kérdés központivá vált Európában. Sajnálatos módon elég negatív előjellel a különböző nemzeti kormányok válsága láncreakció szerűen következik be, avagy egyre több az Európa ellenes mozgalom, illetve az is jellem, ez is jellemző, hogy az elvesztett jogköröket visszakövetelik az államok. Elég paradox tehát a helyzet. A közvélemény immáron Európát nem tűzoltóként állítja be, hanem pirománként, tehát őket okolják a tűzvész keletkezésével. Kérdés az, hogy szükség van-e ilyenkor népszavazásra, a népet megkérdezzük el, hogy mit gondolnak. Hát ez csak azt jelenti, hogy a, a politikusok a, nép, a népre kívánják hárítani a felelősséget ebben a kérdésben is, ez elég aggasztó. Ez egyfajta kockázat tehát az uniónak is és a tagállamoknak is. A parlament új missziója nem az, hogy határintézmény legyen a két térfél között, hanem az is, hogy ezen két területen, a tagállamok és az unió területén, amelyek eléggé átfedik egymást, meggyőző legyen, tehát meg tudja győzni a közvéleményt. Kérdés csak az, hogy hogyan értelmezzük ezt. Az európai kormányzás legutóbbi fejleményeit kell felhasználni, annak érdekében, hogy azonosítsuk az Európai Parlamentnek, milyen feladata van a demokratikus előrelépés területén. Azt hiszem, hogy itt alapvetően három bekövetkezett változásról következhetünk, beszélhetünk. Egyrészt a nemzetközi joghoz egyre többet lehet fordulni. A második lehetőség, beavatkozunk a tagállami alkotmányos kérdésekbe. A harmadik lehetőség, a harmadik változás, A harmadik lehetőség a parlament közi állandó együttműködés, tehát az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti folyamatos együttműködés. Nézzük az első lehetőséget, nemzetközi jog alkalmazása, a Fiscal Compact, és az ezzel kapcsolatos szerződés, stabilitással kapcsolatos szerződés, ezek, ezeket ratifikálták. Nos, itt az Európai Unió megprób megpróbálta azt elérni, hogy más módon valósuljon meg a megerősített együttműködés. Említette már az egyik kollégám ennek a négy alapvető akadályát, hogy így elérjék a pénzügyi stabilizációt. Ebben a kontextusban a parlament jogkörei nem változnak, de hogyha ezt összehasonlítjuk azzal, hogy a bizottságnak új jogkörei vannak, akkor úgy is el lehet ezt képzelni, hogy az Európai Parlament jogköre megnőtt. Tehát az Európai Parlament élhet ellenőrzési jogkörével. Úgy gondolom, hogy a parlament szerepével kapcsolatban két dolgot kell tisztán látni. Egyrészt az atipikus megerősített együttműködésben az Európai Parlament egyfajta szerves plénum, van egyfajta droit de regardja, tehát azon képviselők is részt vehetnek a folyamatban, akiknek a tagállamai nem írták alá a szerződést. A második dolog, nem változott meg a parlament összetétele. A Fiscal Compact 13. cikke alapján egyfajta konferencián kell megbeszélni az Európai Parlament egy bizottságának a Fiscal Compact kérdését a nemzeti parlamentek hasonló bizottságával. ezzel egyértelművé válik az, hogy az Európai Parlament továbbra is ugyanúgy gondolkodik az összes tagállam státuszáról. Az Európai Parlament egységessége ékes bizonyítéka, bizonyítéka a demokratikus legutamitációnak, és egyfajta határt jelent a kormányközi módszernek. Nézzük a második dolgot, a tagállamok alkotmányozási, vagy az alkotmányába való beavatkozásnak. Itt van az európai szemeszter, a különböző költségvetések összehasonlítása, tehát alapvetően a fiscal kompaktról van, van szó. És arról, hogy a fiscal compactnek milyen előfeltelei vannak. Az Európai Parlamentnek ebben a folyamatban nagyon komoly szerepe volt az új normák kiválasztásánál, meghatározásánál. mint hogyha a 11-es számú nyilatkozatot megelőlegezték volna. Komoly serpák vettek ebben részt. olyan volt ez a folyamat, mint hogyha az Európai Parlament a módszertanra nagyobb figyelmet folytatott volna, mint az egész mechanizmusra. És ebben a kontextusban született a six-pack is, természetesen az Európai Parlamenten belüli erőviszonyokat is figyelembe kell venni, de az Európai Parlament a költségvetéssel kapcsolatban megőrizte jogkörét, és mit minden politikai és demokratikus környezetben itt is a költségvetés a legfontosabb. Nézzük a harmadik szempontot, az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek viszonyát. Úgy tűnik, itt előre menekülünk Lisszabonhoz képest. Lisszabonnal koherensek maradunk, de Lisszabonhoz képest egy igazi európai parlamenti rendszer, parlament, illetve nemzeti parlament közi rendszer van kialakulóban, tehát egy parlament közi igazi együttműködésről beszélhetünk. Az Európai Parlamentnek lehet itt vezető szerepe, tehát egyfajta hálózatot tud kialakítani a különböző parlamentek között, különböző konferenciákon keresztül. Így módon a nemzeti parlamenti választások eredménye összekapcsolódik az európai választások eredményével. Erről ma többen beszéltek, de továbbra is az úgynevezett tagállamok kamarája ellen vagyok. Ez egy konzultatív kamara, nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy befolyásoló kamaráról van szó, ez jogi szempontból is fontos. Mindenképpen demokratikus környezetben számít ez is. Az Európai Parlament tehát kialakíthat egy ilyen hálózatot a nemzeti parlamentekkel, Az Európai Parlamentnek kell kialakítani ennek a hálózatnak az igazi struktúráját, hogy tartalmat adjon a parlament közi találkozóknak. Végezetül, elnök úr, azt mondanám, hogy az európai governance új aspektusai, új körülményei nem rontották a parlament szerepét a központosítás ellenére. Amikor az Európai Parlament legitimációról van szó, akkor el kell mondani azt, hogy a parlamentnek nagyon fontos szerepe van abban, hogy legitimá, legitimnek lássák az európaiak az európai kormányzást, de ez a legitimitás csak a szavazatok minőségéből eredhet. Hát ez nem olyan meglepő, többen is megpróbálták el, már kicsit számszerűsíteni ezt a hatást. Egyébként Duffur és mások is megpróbálták azt elérni, hogy európai politikai családok tegyenek valamit azért, hogy ne legyen annyira tagállami nemzeti jellegű, tehát az európai választás, legyenek igazi európai választások. 2014-ig ezen még lehet dolgozni. Nincs sok idő addig, de mindenképpen figyelembe kell venni ezt is. Illúzió azt gondolni, hogy a legitimáció a gazdasági és pénzügyi eszközök spillover hatásából is eredhet. Köszönöm szépen, elnök úr. Laura, eh... Köszönöm, Manzella úr. Ezzel lezárjuk a második panelt. Elnézést a harmadikat, mondja az elnök. Eddig öt előadást hallottunk a másodikkal együtt. Most a vita következik, Tarkovsky úr kért szót. Grazie mille, Presidente. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen mind a három hozzászólónak ezeket a előadásokat. First of all, two comments and then ask a question. Uh, szeretném feltenni a kérdést. Nagyon különböző pontokat érintett, de Weiler úrral kezdeném a szolidaritása és Demos elképzelései. Ön ezt Texas, illetve Kalifornia, Massachusetts viszonyában hasonlította ezt össze először is. Ez tényleg egy kérdés, hiszen ön mindig is a Demosról írt, hogy Mm, egy olyan tudatos döntést hoztunk, hogy nem hoztunk létre egy demoszt, és erre törekedtünk, de a kérdésem az az, hogy tényleg ez a demos kérdése? Mert hogyha visszatekintünk az USA történetére, Madison és Hamilton közötti vita a fiskális felelősségről, az ugyanaz volt, mint a mi vitánk most, és akkor az voltak az érvek, hogy Virginia megfizette az adósságát, mások pedig nem, és igazából kihasználták bizonyos tagállamok azokat a tagállamokat, amelyek helyesen jártak el, és utána pedig az alapító atyák a probléma előtt álltak, és akkoriban az USA-ban sokkal nagyobb volt a demosz, mint amely, ami, meg, ami bármikor is lesz az EU-ban. Giving money to the polls, you know, in hogyha például pénzt adunk a lengyeleknek a struktúrális alapon keresztül, akkor azzal nincs problémám, mert akkor láthatjuk azt, hogy jól használják fel a pénzt, de hogyha a görögnek adunk pénzt, akkor ez nem jó, mert ők nem teljesen járnak el. Ez a német vita most. Schäuble német finan- pénzügyi miniszter mondta ezt, és szerintem sokan osztoznak ebben a az elképzelésben, mert hogyha teljes embernek adjuk a pénzt, az jó, a szolidaritás így működik, hiszen ez is sok munkahelyet teremt majd Németországban, tehát sokan így gondolkodnak, de nem lehet ez inkább az, hogy inkább arról van szó, hogy látjuk a közös sorsunkat, vagy nem. És ez nem inkább annyira a demoszhoz kötődik, és ezzel kapcsolatban kérem a véleményét. A másik dolog a láthatóság kérdése illetve az, hogy tudunk-e politikai választást hozni Európában, vagy megvan -e erre a lehetőség, ez tényleg eh, kérdés. Úgy gondolom, hogy nehéz eh, olyan megoldásokat találni, amivel tényleg fel lehet rázni az embereket. Például itt a szabadságunkban az európai választások kapcsán azon gondolkodunk, hogy tényleg a frakciók alapján lehetne folytatni a választási kampányt, tehát azt mondanák, hogy ő az elnökjelöltünk, ő a parlamenti elnökjelöltünk, ez, ez, ezt az elképzelést valamilyen szinten támogatjuk itt a szabadságban, tehát hogy legyen egyfajta transnacionális lista legalábbis bizonyos képviselők esetében, de nem vagyok abban biztos, ha bár szívesen belebocsatkoznék ebbe a gyakorlatba, de nem itt van a probléma. Az emberek azt gondolják, hogy az európai szint nem, osztja, nem oldja meg a problémájukat, hiszen az ő problémájuk az egészségügy, a nyugdíj, a munka, és azt nem szinten oldják meg. Mindenképpen szükség úgy gondolják, hogy mit lenne hatásuk az európai szinten, akkor sem változtatná ezt meg. A kérdés az az, hogy tényleg annyira különbözünk az EPP, például a szocialistáktól, akkor amikor az Európai Unió jövőről beszélünk? Tehát tényleg annyira radikális a különbség? Persze vannak különbségek, de tényleg annyira jelentősek ezek itt az Európai Parlamentben? A kompromisszum kultúrája uralkodik itt, ez a rendszer sajátossága. Az EPP, a liberálisok, a szocialisták összeülünk, és kompromisszumot hozunk létre, mert ha nincs kompromisszum, akkor nem tudunk semmit sem elérni a tagállamokkal szemben, a tanácssal szemben itt során és soha nem lesz többség-kisebbség itt a parlamentben, tehát ezek a, ezek a vonalak kicsit azért elhomályosodnak, elhalványulnak. A kérdés az, hogy tényleg radikálisan különbözőek a felfogásaik. Nézzük meg ezt a szakbizottságot. Az Európai Unió jövőre gondolkodunk itt, és 99 ban egyformán gondolkodunk a különböző frakciók részéről. Utolsó kérdésem. Válságban vagyunk, és sokan a radikális megoldásokat keresik. Vannak, akik föderális megoldást szeretnének, azt mondják, hogy ez a megoldás, amit el kell fogadnunk. Vannak a hardcore megoldások. Piris, Jean-Paul Piris úr felvázolta ezt a könyvében. Azt mondta, hogy egy unióra van szükség az unión belül, új intézményekkel, stb. Én hiszek abban, és ön is ezt hangsúlyozta, hogy az Európai Unió egy egyedülálló projekt, ez az erősségünk, egyfajta alkotmányos tolerancia létkezik itt. A kérdés az az, hogy tovább folytathatjuk -e ezt így. Valaki azt mondta, hogy a bővítés oka, a bővítésből származik ez eljutottak egy olyan pontig, amikor most már nem lehet tovább folytatni ezt, és a radikális megoldásra van szükség. A kérdés az az, hogy meg lehet-e védeni a projekt egyrolállóságát úgy, hogy megvédjük ezzel egyet az intézményeket és azok integritását is. Úgy gondolom, hogy amikor magáról erről a kérdésről van szó, akkor ezzel kell foglalkoznunk itt a szakbizottságban. Andrew Duff Rafa, a kompromisszum néha nem működik itt a parlamentben. Főként a federális kérdések esetében. Az a kettős vonal, ami itt látható a parlamentben, az nem a klasszikus régi pártcsaládok között van, hanem a federalisták és a nacionalisták között, és irigykedem az amerikaiakra egy kicsit, mert akkoriban, amikor a két nagy tábor létrejött a kongresszusban, a federalisták és republikánusok, és emlékezzünk a George Washington ezt ellenezte, és nem voltak egymással versengő politikai pártok. Ugyanezzel kell szembenéznünk, nekünk is viszont a körülmények sokkal komplexebbek nálunk. Közvetlenül kell versenyeznünk, és szembe kell szállnunk a nemzeti érdekekkel, a nemzeti pártokkal, akiknek szűkörű a látásmódja. És egyfajta mm, monopóliumot hoznak létre, azok a szemek, akiket ide küldenek a bizottságban. Szívesen venném amerikai kollégáim tanácsát, hogy hogyan tudnánk megoldani ezt a problémát az európai politikai pártokkal. Sajnálom azt a tényt, hogy megakadt a transnacionális listákkal kapcsolatos elképzelése, amit az Európai Parlamentben. De szeretném, hogyha a politikai pártok bizonyos fajta jelölteket állítanának a bizottság elnöki posztjáért. Nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament rájöjjön arra, hogy a bizottság elnökének megválasztásáért felállni fog. Lisszabon előtt ez nem volt így. És most, hogy Barózó úr már nem fog ismételten indulni, egy igazi verseny alakulhat ki az utód lássa körül. És utolsó szó, milyen lehet ebben. Remélem, hogy a parlamentnek sikerül megállapodnia abban, hogy a bizottság tagjainak felét 2014-ben az Európai Parlament tagjai közül válasszák ki, ez szimbolizálhatná azt, hogy valóban társalkotók, társjogalkotók vagyunk a tanács mellett. Építhetnénk arra a precedensre, amikor Michel Barnier 2009-ben először a parlamentbe választották be, majd pedig utána átkerült az Európai Bizottságba néhány héttel később. Önbizalomra van szükségünk, és előrelátásra, illetve arra, hogy kísérletezzünk, fel kell a parlament a lehető leginkább elkötelezett federalista képviselőkkel 2004-ben, és ahhoz is ragaszkodnunk kell, hogy a Lisszaboni előírás a bizottság méretét illetően az valóban betartásra kerüljön. 19 tagú bizottságot szeretnénk, és nem pedig egy 22, 28 tagot. Attól tartok, hogy amit az Európai Tanács megígérte az íreknek, amikor elfogadtuk a Lisszaboni szerződést, biztos vagyok abban, hogy ezt nem lehet tovább vinni, a következő bizottság esetében, kivéve, hogyha a parlament elfogadja azt, hogy mi nagyon erős helyzetben vagyunk a döntést illetőleg. Grazie, onorevole Daff. Adesso alla parola. Köszönöm, Daff úr. Most Bronz kolléga következik. Thank you. I found uh, Professor professzor úr előadása nagyon érdekes volt, és őszinte, talán így lehetek jobban megfogalmazni. Én nem szégyelem, de nacionalista álláspontot képviselek sok szempontból. Én tök, de talán mások nem mondják ki. Könnyű elmondani, hogy néhány észak-európai állam nem hajlandó kisegíteni a déli országokat, azt mondják, hogy mi fösvények vagyunk, nem vagyunk nagyvonalak, de az valóban igaz, hogy a demosz hiányzik. Azok az emberek, akik ezt gondolják, őket nem szabad elítélni. A saját források, EU szintű adózás, nem hiszem, hogy ezt a helyzetet javítaná. Egyik oka annak, hogy a megmentő csomag ellen lennék, az lennék, hogy ezek a megmentő csomagok nem nagy lelkű tettek. Ha az EU valóban törődne a déllel, ezeket az országokat kiengedni az euróból, a, e, és így ki tudnának lábalni a munkanélküliségből, a nyomorúságból. Komúr, aki európai vízió különböző arculatait mutatta be, nagyon érdekes volt, és e, tele fantáziával. Nem akarok így most így hátba veregetően lefele, fölülről lefele nézni rá. Nos, nem elutasítani kell ezeket a projekteket. Én nem vagyok egy kis angol, és valóban van európai perspektívám. Én nem szeretnék hátat fordítani Európának, kulturális és ősi egy entitásként. De el szeretném utasítani az EU-t, mert politikai entitást akar csinálni az EU-ból. Az egyetlen európai ebben a földrajza lenne, és nem lenne sem demográfiailag, sem kulturálisan nem lenne európai. Én legkevésbé azt nem szeretem, ahogy az Európai Unió és Európa szinonimaként szerepel. Azok, akik az EU ellen vannak, úgy állítják be, a Európa ellen lennének, pedig nem így van. Európa a többi kontinenstől eltérően nem egy természetes földrajzi entitás. Földrajzilag csak a nyugati egyharmada Ázsiának, ha jól számolok. Identitása hasonló embereink kultúráin alapul. A furcsa sorsorén az, az EU Európáról beszél, nem akarja változtatni Európa identitását, kulturális relativizmus és demográfiai jellemzők alapján köszönöm. Bene, grazie. E l'ultimo intervento prima Köszönöm szépen, az utolsó kérdés Guerrero úrtól hangzik. Sí, gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Legyen, lenne néhány általános észrevételem Kum és Mancella úr előadásaival kapcsolatban. Utalnék néhány problémakörre, amelyek véleményem szerint az Európai Unió parthelyzetét indokolják, és szerintem ezeket nem a különböző alkotmányügyi és intézményi mahinációval kell megoldani, figyelembe kell venni a közvéleményt, figyelembe kell venni az Európai Unió belüli szolidaritás hiányt mutató magatartást is. Komúr említette azt, hogy miféle vélemény ellentmondások vannak, amikor adó bevételeket utalnak át a régiókon belül vagy államok között. Az egyik szempontból ideológiai szempontból arról van szó, hogy azok felé csoportosítjuk át a forrásokat, akiknek nincs elég, ez ugye legitim demokratikus szempontból. Csarkovszki úr, jobb közép képviselő is egyet értene vele. De hogyha mindezt területi szinten tesszük, akkor ez egyfajta viktimizmus. Nézzük Spanyolország példáját a helyet, hogy a magas adóbevételeket kell kompenzálnánk azok kompenzálnak azon területeket, ahol alacsony az adóbevétel, ehelyett összehasonlítjuk a két területet, egyfajta versenyben vannak, mint egy ellenfélként. Ez a logika a válság, ez a logika az Európai Unióban a válság kezdete óta jelen van. Vannak olyan országok, vannak olyan közvélemények, amelyek úgy gondolják, hogy bizonyos országoknak nem kell szolidaritikusan viselkednie az unió problémáival, és bizonyos tagállamokban a közvélemény kérdőre vonja az Európai Unió létét. Szerintem máshogyan is meg lehet közelíteni a problémát. Az Európai Unió jelenléte az összes régióban gazdaságilag potens jelenlét kell, hogy legyen. Viszont, hogyha a költségvetés a GNI 1%-kal csupán, akkor nyilván erre nincs lehetőség. A második lehetőség. Ugye az európai tagállamok úgy vélik, hogy az adóbevételük az övék, az ő költségvetésükhöz tartozik, nem akarják ezt a, az Európai Unió felé átutalni. Nem azt szeretném, hogy a jelenlegi helyzetet megválasz, megváltoztassuk, és legyen egy teljesen eltérő saját erőforrásrendszerünk, tehát hogy az 1 százalék, GNI 1 százalékáról térjünk át a 30 százalékra, nem ezt mondom, csak azt mondom, hogy jó lenne, hogyha a tagállamok és a, az európai polgárok mindennapi életükben lássák, hogy milyen haszna az Európai Uniónak. Jó lenne, hogyha ezt ne úgy lássák, hogy Spanyolországnak segít Hollandia, vagy Olaszországnak segít Németország, nem úgy kell ezt látni, hogy itt szolidáris európaiakról van szó, akik egy közös projektben, hisz, projektben hisznek, és egy megfelelő adórendszerrel ugyanazt a hatást lehet elérni, mint mint az Egyesült Királyságban vagy Spanyolországban a spanyol polgárok között. Tehát ideje valahogyan felfejleszteni a saját erőforrások rendszerét. A második témám Mancella úr előadásához kapcsolódik. Említette a nemzetközi jog használatát, a padhelyzetből való ki mozduláshoz. Van egy spanyol mondás. Ma ez kenyér, holnap meg égség. Ez azt jelenti, hogy az azonnali problémát megoldjuk, de elvesszük az Európai Unió projektjének lényegét, tehát ismételten egy kormányközi ö, helyzetet alakítunk ki, ez pedig nem felel meg az Európai Unió jogának. Ezen felül Manzella úr is említette azt, hogy az európai tagállamok alkotmányába kezd el az Európai Unió beavatkozni. Ott van például Spanyolország, Marcelo nagyon jól ismeri Spanyolországot, mert a spanyol ö, alkotmányozás hajnalán ott volt ő is. Nos, Spanyolországban van a nyomás, hogy legyenek változások, van a kicsi és nagy változások, de a politik, politikai padhelyzet miatt ez lehetetlen. Hogyha a fiskális szerződés majd ratifikálják, és az lesz ennek a hatása, hogy Spanyolországban Spanyolországnak eleget kell tenni az európai előírásoknak, akkor hipok meg fogják változtatni az a, a spanyolországi alkotmányt mindig azt szokták mondani, hogy az alkotmány meg módosításához konszenzus kell, meg kell hallgatni az összes javaslatot, egyeztetni kell, meg kell hallgatni a polgárok véleményét. De hát, hogyha az ember megváltoztatja a módosítást azért, hogy itt fiskális megszorítások legyenek egyik napról a másikra, vagy mondjuk hétvégén, akkor miért nem tett olyan, tett olyan alkotmányváltozásokat, vagy módosításokat, amire már 30 éve várnak? Ez itt a probléma. Nagyon sokat, sokféle tagállami tapasztalat van, nem tudom, hogy mennyire különbözőek ezek, de az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek közötti kapcsolatok nem nevezhetőek messze menően testvérinek vagy barátinak. Valószínűleg jó pár országban a nemzeti parlamentek félnek attól, hogy az európai hogy az európai integráció szorosabbra vonódik, és ennek az lesz a hatása, hogy gyengíteni fogja a nemzeti parlamenteket, avagy elveszi a nemzeti parlamentek elől a, a, úgymond a levegőt. A szakpolitikák egyre európaiak, a politika viszont mint olyan pedig továbbra is nemzeti jellegű. Ebben a dinamikában a döntéseket itt hozzák, és ezek sokszor olyan döntések, ahol fölmerül a legitimitás kérdése, viszont a tagállamokban a semmiről kell politikai vitát folytatni, mert nincsen döntési jogkörük. Én azok közé tartozom, akik úgy vélik, hogy a legitimitási problémával nem tudunk előre jutni, hogyha az Európai Parlament olyan választások alapján jön létre, ahol a polgárok pontosak tudják, hogy minőr döntenek, nem csak a parlament összetételéről, hanem egyfajta kormány összetételéről. Éppen ezért én is és a frakcióm is támogatunk egy elvet, és ezt nemrégiben elfogadtuk a szocialista kongresszuson, Nyilván mások is így gondolkodnak. Tehát, hogy a polgárok pontosan tudják, mire szavaznak. Sokszor a polgárok egyes képviselőkre szavaznak, de azt is tudják, hogy a szavazás eredményétől függően ilyen vagy olyan kormány fog felállni. És ez a mentális kapcsolat a szavazó fejében még nem állt fel európai szinten, pedig erre kéne törekedni. Ezt szerettem volna mondani. Zárásul csak annyit, hogy kumur gondolat, vagy Kum professzor úr gondolatmenetében az volt, hogy európai próbárok lenni, de miután spanyol vagyok, jelzem, hogy nem igazán a déliek voltak az elsők, akik nem tartották tiszteletben a stabilitási paktumot, mégis a déliek mindig is szolidárisak voltak Németországgal, és a banki problémák, amelyek délen alakultak ki, abból erednek, hogy a kereskedelmi és a kifizetési mérleg között nincsen egyensúly, mert délről észak felé áramlanak a pénzek. Ugye azt mondják sokszor, hogy az, hogy az északiak ingyen finanszírozzák a belet, és azt mondják, hogy a kamatláb 6% körül van. Na hát ez nem, alakulnak, nem alakult volna ki egy föderatív formában, viszont az Európai Unióban így van ez, bármilyen is jellegű is, milyen szintű is legyen a föderáció. Köszönöm! Most pedig a professzor urak fognak válaszolni azok is, akik a ma délelőtti második részben szólaltak fel. Ismételten korlátoznom kell a hozzászólási időt 5 percben. Szigorú leszek. Szabad, szabadon szólalhatnak fel, tehát még eldöntheti, hogy elsőként vagy másodiként, stb. akar hozzászólni, de hogyha nem, ha, ha gondolják, akkor nem is muszáj hozzászólni. President, um... Köszönöm szépen, elnök úr. Két megjegyzésre korlátozom a mondani valómat. Az első megjegyzésem, a polit... az, hogy politikai szinten beszéljünk erről, lesz szükségszerű. Én tudom, de szeretném hangsúlyozni azt, hogy bizonyos szempontból mindezzel meg is történt, úgy, ahogy a, de nem úgy, ahogy azt előre jeleztük. Azért történik ez, mert tulajdonképpen, hogyha megvizsgáljuk a választásokat, amelyek az európai országokban ebben az évben lezajlottak, azok bizonyos szempontból európai választások voltak. A görög szavazás, ez főként akörül forgott, hogy mit jelent a tagság, és mit kell ö, követni. A holland választás során az egyik központi kérdés ugyancsak az EU tagság volt. Tehát váratlanul az európai kérdések fontos szerepet játszottak a francia elnöki választás során is. És ezt nem igazán vettük figyelembe. Miért nem? Azért, mert ahogy ez történt, vegyük a francia példát, amit én a legjobban ismerek, mert ahogy mindez történt, az nem felelt meg teljes mértékben annak, amit az emberek eh, európai választások alatt értenek. Tehát ez nem a föderalisták és nacionalisták harcáról szólt. Munkahely, gazdaság, migráció, nem, nem, ezekről szólt a vita, de nem arról, hogy föderális uniót szeretnénk, vagy nem, hanem inkább arról, hogy milyen fajta politikát szeretnének követni ezen kérdések kapcsán, és ezt meghatározza mindaz, amit az Európai Unió tesz, vagy tenni kíván. Vagyis azok, azt, amit hallottunk a kampány sorában, nem arról beszéltek, hogy mit fognak tenni kormány vagy államfőként, hanem hogy mit fognak tenni európai szinten. Sokan mondhatnák azt is, hogy akár ez egy jó dolog, hiszen ez a politikai vitát az Európai Unióra terelés, ez jó bizonyos szempontból, viszont Nekem azért vannak aggájaim, mégpedig azzal kapcsolatban, hogyha nincs egy egységesített párt ö, ö, rendszer, egyfajta polarizáció van, ahol az emberek délről kifejezik azokat a problémákat, amelyek amelyekkel, szem, amelyekkel nem rendelkeznek az északiak, és ez, emiatt az északiak például emiatt bizalmatlanságot fejeznek ki. Tehát csak azért említem, hogy egyrésztről lássuk azt, hogy, a, hogy politikai szintre került már ez a kérdés. És a kérdés az az, hogyha tényleg szeretnénk biztosítani azt, hogy ez ne veszélyeztesse az Európai Unió stabilitását, akkor erős ösztönzést kell adni annak irányába, hogy az európai választásokat sokkal inkább a politikai viták előtérébe helyezzük. És itt jön a probléma, és a második megjegyzésem is, hogy az európai választások azt is jelentik, hogy azokra a kérdésekre kell koncentrálni, amelyek valóban fontosak az állampolgárok számára. A foglalkoztatás, a gazdaság, a bevándorlás, akár tetszik, akár nem. Az Európai Unió részéről ehhez nem csak akaratra van szükség a politikai pártok részéről, hanem arra képességre is, hogy válaszokat tudjanak adni azokra a kérdésekre, amelyek fontosak az európai állampolgárok számára. Olyan válaszokra van szükség, olyan kérdésekre kell válaszolni, amelyek kapcsolatban nem biztos, hogy az Európai Unió teljes mértékben meg tud felelni az állampolgárok elvárásának. Nehéz látni azt is, hogy hogyan fog a szabályozói kompetenciája az Európai Uniónak megfelelni az európai állampolgárok elvárásainak. fel kell tenni a kérdést, hogy az európai választások politikai előtérbe helyezése nem vezet -e bennünket ahhoz, hogy felvizsgáljuk a kompetenciák megosztását az Európai Unió és tagállamai között. Ezt azért mondom, mert úgy vélem, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki ezt a fajta ö, potenciált látom logikai szempontból. és sokan pontosan ezért nem valószínűleg lehet azt, hogy politikai szinten helyezzük. Hallom azt, hogy a nagypártok már döntöttek arról, hogy európai szintre kell ezt helyezni, hát én már meglátom. Van egy olyan angol mondás, hogy a pulykák nem szavaznak a karácsonyra. Tehát nem hiszem, hogy nem hiszem, hogy bizonyos pártok ebben a kérdésben majd nagy szerepet fognak játszani. Mi pare di non vedere Köszönöm, azt hiszem Veszel, Szurmán, Veszel professzor úr már nincs itt. Úgyhogy Weiler professzor úrnak adom meg a szót. thank uh, people for the many comments. Nagyon szépen köszönöm a sok-sok megjegyzést, hozzászólást. Nem hiszem, hogy uh, a felvetett témát hangbitekkel megválaszolhatók. A demosz kapcsán, az európai demosz kapcsolatban elmondtam, ne úgy gondolunk, Gondoljuk az európaiakra, mint a franciákra, a németekre, a olaszokra. A demosz, ez egy az európai domosz, értékek köré csoportosul. A szolidaritás nem más organikus társulásról van szó. Ahogy ez alakul, azt hiszem, majd azt látjuk, hogy egyre inkább igyekeznek majd egymás felé nyújtani kezüket. Azt gondolom, hogy lehetséges megőrizni az európai építmény egyediségét, amely támogatja a déli államokat, de mértékben az integráción alapul, amit Kom úr említett, politizálódás fontos, kellenek formális struktúrák, de ha nincsen politika, ugye az úgy nem működik. Az Európai Parlamentnek identitásválsága van. Lehet egy jó európai intézmény, amely kompromisszumra törekszik. A legtöbb állásorolás több, nagy többséggel elfogadásra kerül, a bal közép, jobb közép közösen támogatja ezt. Ez nagyon jó Európa szempontjából, mert különböző területeken lehet előmozd, előrelépni, de az embereket elveszítjük közben. Az egyszerű hétköznapi embert elveszítjük, tehát azt hiszem, hogy egzisztenciális választás elé állítunk. A politika nem a öncélú harc, öncélú ö, csatározás. Szinte az Európai Parlament az a hely kellene legyen, hogy azok az emberek, akiket csalódottak az Európai Unióban, látják, hogy itt a parlamentben az ő hangjukat is meghallgatják. A jobb közép és a bal közép között vannak különbségek jelen feltételek között. Ez mint a lelkitárs keresése. Több évtizeden keresztül az Európai Parlament úgy gondolta, hogy egy felelősségteljes testület konszenzuson alapul, így van ez, a tanács és a bizottság között, és eh, sikeres volt a kompromisszum a konszenzus keresésben, tehát az ár az eh, népszerűségének elvesztése, mert a parlamenté. Az óraválasztás eh, fogalma és megváltozott. Bármely európai parlamenti képviselőnek nehéz szívére tenni a kezét, és azt mondania, hogy engem azért választottak újra az Európai Parlamentben, mert elértem ezt és ezt, ezt elmondtam ezt és ezt. Az uraválasztás elve leginkább nem működik az Európai Parlament legtöbb képviselő esetében, de hát ez a politika ilyen, a demokrácia ilyen. Azt gondolom, komolyan és ö, nincsenek, nincsen gyors megoldás, ha az Európai Parlament nem szlogeneket akar pufogtatni. Jó lenne a Vox Populi meghallgatni. Köszönöm szépen. Grazie, Professor Weiler. Köszönöm szépen, Weiler professzor úr. Most pedig Kumó. Only uh, very briefly, I will, I will... Rövid leszek, mert egy kérdésre szeretnék röviden beszélni. Az az érv, hogy az Európai Parlament tehát nem lehet közelebb vinni úgy a, az állampolgárok, mint, állampolgárokhoz, mint ahogy azt a nemzeti parlamentek teszik. Ez azért van így, mert ezek nek a témáknak, amikről itt beszélnek, lehet, hogy nem annyira fontosak az emberek számára, azonban ez az érvelés nem helyes. Nagyon megdöbbentő az, hogy a német politikában például a szociáldemokraták újonnan megválasztott jelöltje Steinbrück az első dolog, amit tesz, egy dokumentumot benyújt a bankokkal kapcsolatban, a bankok reformjával kapcsolatban. És mit mond ebben a dokumentumban? Mit ajánl? Azt mondja, amit azt mondja, amiről már a bizottságnál és itt az Európai Parlamentben is beszéltek régóta. Például. A bankok szanálásáról szóló irányelv, Például arra is beszéltek, hogy felosztják a bankokat, hogy elválasztják a kereskedelmi tevékenységet a magas kockázatú tevékenységtől. Tehát ezekről a témákról európai szinten már beszéltek, de ezekről senki nem hall a tagállamokban, senki nem hallja azt, hogy hogyan mennek ezek a viták a különböző pártok között, senki nem hallja ezt nemzeti szinten hallják ezt akkor, hogyha egy nemzeti jelölt beszélt erről, és ezt politikai szintre emeli, de az Európai Parlament részéről ezt nem hallják, és ez a probléma, és ez a problémája az Európai Parlamentnek, és ezen kellene gondolkodni, hogy hogyan tudná ezt megoldani, hogyan tudna egy olyan szerepet játszani, amelyet sokkal inkább megérdemelne. Grazie. Köszönöm. Köszönöm, kon professzor úr. Manzella professzor úr, ha gondolja. Igen, igen, köszönöm szépen. Ormai che non esiste differenza fra questione Az európai kérdés és a nemzeti kérdés közötti különbség a téma. Öngyilkosság lenne, hogyha a következő európai választásokon ugyanaz a mechanizmus használnánk, mint most, pedig így született az Európai Parlament. Tehát 2014-ig az Európai Parlamentnek komolyan kéne dolgozni azon, hogy denacionalizálja az európai választásokat. Lehet, hogy ez nem működik, de meg kéne próbálni. Kötelességünk ez, nem csupán szükséglet. Remélem, hogy ebben az átpolizált parlamentben olyan mechanizmust kell találni, ami olyan olyan kompon- van egy olyan komponens, ami euroszkeptikus, illetve Európa ellenes, és ez egyfajta ellentmondást jelent. Azért fontos ez, mert a denacionalizációs hangnemhez ez egyfajta aláfestést jelent. és úgy vélem, hogy igazi európai mandátumra van szükség, hogy legyen Európai Uniós hatása, európai hatása. Ezt kéne javasolni tehát az európai választóknak 2014-ben. Politikai euróról is beszéltünk, de hát erről beszélni olyan, mintha semmiről beszélnénk, mert a politikai euró, Európa nem kötődik a választók mechanizmusaihoz, tehát légvárakat építünk. Guerrero úr említette a spanyol alkotmány kérdését, az elmúlt 30 évben nem nagyon változott, tehát a spanyol alkotmány Olaszországban meg két hét alatt megváltozott. Ez azt jelenti, hogy a 4.2-es cikk a tagállamok alkotmányának identitásáról nagyobb jelentőséggel bír, mint az Európai Unió identitása, tehát tágabb értelmű immáron az alkotmányos probléma, és számos ellentmondás van benne. Nézzük a parlamenti együttműködést. Tehát ez olyan, mint a házasságok. Nem vannak ilyen, olyan házasságok, de lényeg az, hogy két félen múlik a dolog. sokféle kezdeményezés van, a Fiscal Compact is beérik, de az Európai Parlamenttől nem hallottam olyan kezdeményezést, hogy a, a Fiscal Compact 13. cikkéről beszéljünk. Ezt az Európai Parlament nem kívánja megvitatni a nemzeti parlamentekről. A bona fidét kéne, hogy viszonossá tegyük. Köszönöm, köszönöm szépen, eh, Manzella professzor úr, majdnem azt mondtam Manzella képviselő, de hát végül is az is. Nézzük a negyedik panelt. A létező mechanizmusokon túli többszintű kormányzás. Gianluigi, Gianluigi Tozzato az első szónokunk, kérem, hogy fáradjon ide az elnöki emelvényhez. Tozzato úr a Sapiens Egyetemen Rómában tanít nemzetközi jogot és európai jogot. Nagyon sok nemzetközi intézmény tagja, nagyon sokat publikált is. Tessék, professzor úr! Grazie Presidente. Um... Köszönöm, elnök úr. Azzal tisztában vagyok, hogy a délutáni szemináriumi időszakok igen nehézkesek, kiváltképpen, amikor a második délutáni szekcióról van szó. Tehát megpróbálok röviden és tömören beszélni, amennyire csak tőlem telik. Nos, a téma ennek a szekciónak a témája a meglévő mechanizmusokon túl. Oh, I see, I see. Thank you. Uh, as you mentioned, uh, the... Amint említették, a, a viták uh, azt hiszem már felvázolták ennek a témának sok aspektusát, tehát ezt már megvitattuk, hogy mit lehet tenni a meglévő mechanizmusokon túl. Én az előadásomat arra a pontra szeretném összpontosítani, amit látnak a diámon. Hogyan lehet javítani a rugalmassági mechanizmusokon? EU törvények, vagy EU jogon belül. Sok minden került már szóba ma délelőtt. A rugalmasság az EU belül, EU jogszabályokon belül és az EU jogon kívül. És azt gondolom, helyesen hangzott el, hogy az EU jogon kívüli rugalmasság az EU jogon kívüli nemzetközi szerződéseknek köszönhetően az legitim, ez szóba került már, és azt hiszem, hogy szükséges is, amikor nincs más lehetőség, amikor nem tudjuk az európai integrációt más úton, módon előbbre vinni, ugyanakkor sokkal hasznosabb lenne, sokkal eh, pozitívabb lenne, hogyha az európai integráció eredménye, differenciált integráció kapcsán az EU jogon belül kerülne megvalósításra, nem pedig azon kívül. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy javítsunk a rugalmassági eszközökön az EU jogon belül? Annak érdekében, hogy eh, bármilyen új fejleményt az európai integráció az EU jogba építsük be. Erre teszek kísérletet. Ha megengedik, három javaslatot terjesztenék elő. Az első, hogy vezessük be a rugalmasságot az elsődleges jog szintjén. A második, hogy növeljük második, másodlagos jogszintjén a rugalmasságot, a harmadik pedig, hogy legyen egy exit, egy kilépési záradék minden rugalmassági kezdeményezés esetében. Jelenleg az esetben kezdeném. Nincsen rugalmasság elsődleges törvény vagy jog szintjén. A szerződések módosítása kapcsán a Lisszaboni szerződésnél a szerződés módosításhoz egyszerűsített eljárás kapcsolódik, de az az általános eljárás, vagy az egyszerűsített eljárás esetében mindig is egy hangú ratifikációra van szükség minden tagállam részéről. Ez egyfajta merevséget jelent az esetleges jog szempontjából. Ez teljesen elfogadható bármilyen alkotmány esetében, hogy rendelkezzen merevebb rendszerekről. Tehát, hogy nehezebben lehessen az alkotmányt megváltoztatni. De itt teljes merevségről van szó, mert vagy egy hangósági követelmény van, vagy egy hangóság van minden tagállam részéről, vagy pedig nem lehet módosítani a szerződést. Persze így van. Az Európai Unió nem egy állam, az Európai Unió szerződéseken alapul, a szerződések nem alkotmányok, minden esetre ez egy nagyon merev rendszer. Mit, milyen változás lehetne javasolni itt? Szerintem nem megvalósítható azt gondolni, hogy van egy olyan eljárás, amely eh, kapcsán egy erős többség elérheti a szerződések módosítását kötelező hatállyal azon államok számára is, amelyek nem hagyják jóvá a szerződés módosítást. Nem gondolom, hogy itt tartunk, jelenleg még nem. Az európai integrációban nem abban a szakaszában vagyunk, de mit lehetne megtenni? Most azt lehetne mondani, a rugalmas rugalmassági eszköz értelmében azt lehet mondani, hogy a szerződések megváltoztatását úgy lehet végrehajtani, kötelező hatája azon államok számára, amelyek azt ratifikálták. És lehet, hogy túl nagy dolog lenne ilyen módosítást bevezetni, méghozzá bármilyen szerződés módosítása kapcsolatban. De például Gondoljunk az egyszerűsített eljárásra. A szerződés módosításhoz kapcsolódó egyszerűsített eljárása, amely bizonyos politikákhoz, politikákra korlátozódni. Nyilván nem lenne megvalósíthatatlan, meg kivitelezhetetlen az olyan rendelkezések, amelyek hatályba léphetnek a ratifikáló államok számára akkor is, hogyha az egyhangúságot nem tudjuk garantálni. De a módosítás azon államok esetében lép hatályba, amelyek ratifikálták a módosítást, és bizonyos többséget garantáltak. Engedjék meg, hogy kivételt tegyek. Az a változás, amely a 136-os cikkelyel kapcsolatban elő került, amely, amely nem lépett hatályba még, de nem sokára hatályba fog lépni ez a cikk, 136-os. Ez a módosítás csak azokat az államokat érinti, amelyek az eurozónához kapcsolódnak, tartoznak. De a módosítás hatályba lépése függ minden tagállam ratifikációjától. Ez egy ellentmondás, mert világosan látható, hogy egy módosítás, amely csak bizonyos államra korlátozódik, ami esetünkben ugye az eurozón államairól van szó, e, hogyha ez a döntés csak néhány államra vonatkozik, akkor miért kell feltételül szabni azon országok jóhagyását, amelyeket nem is fog ez a történet érinteni. Az én javaslatom az, hogy vezessük be ezt a módosítást. Tudom, hogy szerződés módosításról van szó, és éppen ezért át kellene tekintenünk a módosítást. De ez egy korlátozott módosítás, amely az EU jogrendjében beépíteni ezt a lehetőséget, mármint azt, hogy be lehessen vezetni rugalmasságot az elsődleges jog szintjén, amely jelenleg teljesen hiányzik ez a lehetőség. A második javaslatom az elsődleges jogszintje, ezt már ugye le tudhatjuk, Nem tudom, hogy hogy tudok lépegetni, megvan. A kicsit sokat léptem. Jó. Na, második javaslatom tehát, <clears throat> növeljük meg a másodlagos jog rugalmasságát. A másodlagos jog szintjén már vannak rugalmassági eszközök. Jól ismert, ugye, a megerősített együttműködés, és a 136-os cikk, és van még valami, a struktúrált együttműködés a védelmi ágazatban. De a két fő általános eszköz, amely lehetővé teszi a rugalmasságot a másodlagos jog szintjén, ezek azok, amelyeket már említettem, a 136-os cikkely az eurózóna országaira, és az e- megerősített együttműködés azon államok számára, amelyek részt vesznek egy bizonyos kezdeményezésben. Én azt gondolom, hogy a viszonylag korlátozott alkalmazás, amely jellemző erre a két ágazati eszköze, annak köszönhető, hogy a két eszközre vonatkozó szabálycsomag nagyon nehéz és bonyolult, például a megerősített együttműködésnél. A megerősített együttműködés megkövetel egy bizonyos számú eljárási feltételt, amelynek meg kell felelni. Egy számos érdemi feltételnek is meg kell felelni. Azt hiszem, hogyha ezen feltételek egy részét leegyszerűsítenék, kiváltképpen ez kiváltképpen az egyhangúsági követelményre vonatkozik, amely szükséges a rugalmas, megerősített együttműködés engedélyezésére a külpolitika területén, és arra, hogy a bizottság monopóliuma, a saját kezdeményezésű monopóliuma. A megerősített együttműködés nem kezdődhet meg ha a bizottság nem terjeszt elő javaslatot. Ha ez a két elem megvan, tehát ezeket feloldanánk, akkor a megerősített együttműködés szélesebb körben kerülne felhasználásra, mint ahogy erre a múltban példa volt. Megjegyzem, hogy a fiskális területen, a fiskális kompaktban a részvevő tagállamok kifejtették arra vonatkozó kívánságukat, hogy szélesebb körben kívánják alkalmazni a megerősített együttműködést. És azt is elmondták, hogy szélesebb körben kívánják alkalmazni a 136-os cikkeit. A második pont, hogyan javítsunk azon a lehetőségen, hogy hogyan lehetne a 136-os cikket jobban alkalmazni. És itt azt gondolom, hogy a 136-os cikkely jelenleg korlátozott hatája rendelkezik. Bizonyos célokra felhasználható, de nem ad lehetőséget arra, hogy minden problémát megoldjunk, amely kapcsolódik ami a jelenlegi terminológia szerint valódi gazdasági és monetáris unióhoz vezethet. Azt hiszem, hogy ma délelőtt megvitatták ezt a pontot, elhangzott az, hogy nem a 136-os cikkely az, amit nem lehet kompetencia transferre felhasználni annak érdekében, hogy valóban fiskális és gazdasági uniót hozzunk létre, abban az értelemben, hogy EU költségvetést hozzunk létre, EU fiskális kapacitásokat, új kiadási kapacitásokat, vagy adózást. Ehhez ki kell terjeszteni a 136-os cikkely hatáját. De ez viszonylag egyszerű, mert viszonylag egyszerű volt módosítani a 136-os cikkeit, amelyet már hatályba léptettek. Mellesleg egy kis ellentmondásos az, hogy a 136-os cikkei módosítás követően az új hármas bekezdésben az EU jogon kívüli szerződése van hivatkozás. Amikor végrehajtották a módosítást, akkor lett volna értelme az EU jogon belül eljárni. Az EU jogrenden belül, nem azon kívül. És a javasolt új módosítás hatája új fejleményeket hozna be az EU jogrendjében, nem az EU jogrendjén kívül. Nagyon röviden érinteném a harmadik pontot. And it is the question of the exit, the exit. A kilépési záradék. A jelenlegi szerződésbeli rendelkezések nagyon is önkényesek a belépést illetően. Egy rugalmassági a belépése kapcsolatban. Ez helyes, nem szabad diszkriminálni bármilyen új kezdeményezésre. És azt, ahhoz kétség nem fér, teljesen indokolt és helyesen megállapított dolog ez, de másrésztről a szerződés teljesen hallgat a kilépésről. Van egy olyan rendelkezés, amely az EU-ból való kilépésre vonatkozik, de arra nincs rendelkezés, hogy mi a helyzet az EU jogrend alcsoportjaiból való kilépéssel kapcsolatban is. Azt gondolom, hogy nem lenne helytelen bevezetni egy olyan rendszert, amely szabályozza ezt az aspektust. Ismert dolog, hogy sokat vitatott kérdés ez, ami a monetáris uniót illeti, az eurót. Ki lehet lépni az euróból? Csak az EU-ból lehet kilépni, az EU-ból külön nem, tehát csak úgy, hogy EU-ból és euróból. Nos, egy bizonyos fegyelem bevezetése nagyon is indokolt, nagyon hasznos lenne, és azt gondolom, hogy <clears throat> meg kell jegyezni, hogy a Német Alkotmánybíróság legutóbbi ítéletében van egy bekezdés, amelyben a bíróság azzal a problémával foglalkozik, hogy mi a helyzet a kilépésen egyik ország sem tud kilépni a szerződés hatája alól. De ez mégiscsak lehetséges az nemzetközi jog értelmében. Mert ez szükséges az, hogy gondoljunk arra, hogy hogy lehet kilépni. De természetesen az általános nemzetközi jog úgy rendelkezik, az általános tehát nemzetközi jogi szab, jogszabályok alkalmazhatók bizonyos esetekben, és konkrétabb szabályok amelyek bevezetnek egy kilépési stratégiát, nagyon jót tennének a rugalmassági mechanizmusnak. Ezzel elő lehetne segíteni a kilépés lehetőségét. Köszönöm. Grazie e adesso darei la parola. Köszönöm szépen. Vivian Schmidt professzorasszony következik professzorasszony Jean Monnet tanszéken tanul, tanít, illetve a Boston Egyetemen is tanít, és az Egyesült Államokban az Európai Tanulmányok Intézetének igazgatóját tessék. Köszönöm, köszönöm a kívást. To be here. Um, I was asked to talk about the EU. Arra kértek fel, hogy az EU-ról beszéljek, arról, hogy differenciált integráció hogy működik az EU-ban, illetve mi helyzet a politikai gazdasággal az EU-ban. A mai vitára szeretnék egyrészt reagálni. Beszélek majd általános kérdésekről, a demokráciáról, intézményekről, illetve a politikai gazdaságról azzal kezdenék, hogy a differenciált integráció realitásáról beszélek, gyakorlatilag Janis Amolitészt folytatom, aztán a demokráciáról fogok beszélni, erről Weiler úr beszélt, és az EU szakpolitikák politika nélküliségéről, a nemzeti politika szakpolitikák nélkül kérdéséről beszélek. A kérdés csak az, hogy a kettőt hogyan lehet összeegyeztetni lenne néhány szerint javaslatom is arról, hogy mit lehet tenni az EU politikai gazdaságával, de nyilván ez is demokrácia és legitimitás kérdése. Először is Egyrészt nagyon fontos azt észrevenni, hogy nem, az EU sosem lesz föderális szuperállam, már nagyon sokféle differenciált integráció létezik, vagy most, vagy a jövőben lehet több sebességes Európa, hogy az Pires úr mondta, nem lesz kemény mag kontra periféria, se nem lesz EU, Európa la carte. Regionális unióról van szó, nemzetállamok regionális unióra, uniójáról, én nemzetállamnak hívom, tehát máshogy is lehet hívni, akár nemzetállamok föderációjának is és nem lesz kemény mag, hanem inkább puha mag lesz, ide tartozik majd a tagállamok többsége, ahol a szakpolitikák között nagyon nagy az átfedés, tehát egyfajta szakpolitikai unióról van szó, erről volt ma már szó. Így képzeljük el az EU-t. Az integrációval valószínűleg úgy halad előre az EU, hogy egyre több a differenciáció, és egyre több a megerősített együttműködés. De reformokra szükség van, különben ez nem jöhet létre, új intézményi szabályok kellenek. Gond van például az egy, ö, egyhangú döntésekkel. Jó lenne például a négyötödös többséget elfogadni, mint döntési mechanizmus opt-outokkal. David Cameron Legitimitálta ezt a megoldást a fiskális kompakt elleni szavazásával, vétójával, mert hogy pontosan ez történt, igazi szuper többség alakult ki egy vétóval. Kérdés csak az, hogy tagállamok egyetértenek ezzel, hogyha igen, akkor nem is kéne szerződést módosítani, megmaradna a tagállamok szuverenitása, ez megoldható. Van, aki azt mondaná erre, hogy mi van az opt okkal Ez nem rontaná le a politikai közösséget? De. Viszont megfelelő megoldásokat kell kidolgozni a fog opt-outra. Nézzük csak Írországot és a társasági adót. Olyan opt nem lehet megengedni, amely a cél ellen való. Aztán van még egy dolog, erről is beszéltünk ma délelőtt, mi a helyzet a tagjelölt államokkal, azokkal, akik majd belépnek, vagy mi a helyzete az EU demokratikus hatékonyságá, hatékonyságával, mi a helyzet azzal, hogy a tagállamok csak azon szakpolitikákban dönthetnek, amikben ők maguk is részt vennek. Ott van Norvégia vagy Svájc helyzete és Andrew Duff írt egy anyagot az Egyesült Királyság jövőjéről, lehet, hogy ez válik valóvá. Aztán ott vannak az EU-s intézmények. Matthias Kuhn beszélt erről, de az eurozóna válságával gondot jelent a technokrácia és a kormányköziség. A parlament és a bizottság is megszenvedt ezt. Az Európai Tanács vezetői Azt szokták mondani az Európai Parlamentnek, hogy azt szokták hallani az Európai Parlament, hogy ők a legitimek, mert ők képviselők a polgárokat. De hát hol van itt a legitimitás, hogyha a legnagyobb tagállamok viszik mindig a prímet? Ami a kormány közösséget illeti, ez egyre növekvőben van, főleg az eurozóna válságával, és ez szétrombolja a közösségi módszert, nagyon rosszat tesz neki, és az Európai Parlamentet is mellékvágányra tereli. Az Európai Parlamentnek mindenképpen eh, részesé, részt kell venni az európai eurozóna válságáról szól a vitában, európai hangot kell megnyilvánítani, tehát az összes szakpolitikai vitában benne kell lenni. A parlamentnek azonban saját politikai legitimációra is szükség van, tehát nagyobb demokratikus és képviseleti legitimitásra. Manzella úr beszélt arról, hogy ha az európai választásokon 2014-ben az Európai Bizottság elnöke is részt venne a választásokon, az egyfajta megerősítése lenne ennek a legitimációnak ha az európai pártok lennének, az segítene? Lehet. Lassan fejlődnek ki ezek a dolgok. Nézzük az Egyesült Államok helyzetet, ott száz évig tartott, még a föderatív pártok kialakultak. Reméljük az EU-ban nem terik annyi időbe. Azt hiszem Andrew Duff beszélt a denacionalizációról, tehát hogy ne tagállami szinten történjen a vita, de ahhoz, hogy EU-s, hogyha Euró, ahhoz, hogy EU-s, európai pártok jöjjenek létre, akkor lehet, hogy vissza kell előbb a kérdést vinni nemzeti szintre. Mi lenne, hogyha a nemzeti pártlistákat mondjuk biztos jelöltek vezetnék, akkor komolyabb, komolyra fordul a dolog. És akkor a nemzeti pártok lista vezetői közül kerül neki a biztos. Mi történik, hogyha a jövőben sem mennek el az emberek szavazni az Európai Parlamentre, az gond. És mi, len, mi történik akkor, hogyha a biztosok nem minisztereként tekintenek magukra, hanem ö, szenátorokként, mint az eu ban vagy kialakul az észak-déli ö, vita, ekkor a politizál, illetve a politizálódás is nagyon komoly gondot jelenthet. Ez is benne van a pakliban, nemzeti szinten ezt már láthattuk, ezt Louis úr is mondta, de hogyha európai szinten politizál, politi, hát túlpolitizálunk valamit, annak veszélyei vannak veszélye vannak, de érdemes ezt mégis végrehajtani, mert az Európai Bizottság elnökének kérdése is itt van. Neki nagyobb lesz a politikai és képviseleti legitimitása, hogyha megválasztják őt is, tehát ha mondjuk az Európai Parlament választja meg. Ez garantálná azt is, hogy a bizottság elnöke nek nagyobb politikai mozgástere legyen. Az európai szemeszterre gondoljunk csak, ott is számos szerep van. Most az a gond, hogy a bizottság egy a bizottság csupán titkársággá zsugorodott, hiszen a szabályokat egész egyszerűen meg kell valósítani, meg kell vasalni dolgokat, automatizmusok alapján működnek. Az Európai Bizottság elnöke jó lenne, hogyha igazi kormányzást tudna produkálni, tehát vezetné az EU-t, és a több szintű kormányzásban, a differenciált európai politikai gazdaságban ezt meg lehet valósítani. a technokrata stíluson át kell lépni, és igazi kormányzásra van szükség. Ez mit is jelent? A konfekció megoldások nem működőképesek, a kormányzás irányítás szabályait nem igazán lehet alkalmazni, hiszen minden helyzet különleges. Ezen túlmenően az a gond a szabályokkal, hogy az éjszakra kitalált megoldások lehet, hogy délen, vagy keleten, vagy nyugaton nem működnek, a lényeg, hogy, a, hogy versenyképes legyen Európa. a különbözőségekről én most ne, nem beszélek, szám, máshogy képzelik el a tagállamok a növekedést, a kapitalizmus, nagyon sok a különbözőség. Az igazi gond az az, hogy mindenki csak büntet, de ösztönzést nem igazán tud felmutatni senki. Ha a bizottságnak nagyobb lenne a mozgástere, nagyobb lenne a politikai legitimitása, akkor mit tenne mondjuk a deficittel? Az európai szemeszteren belüli országokról van szó. Mi lenne, hogyha az infrastruktúra, az oktatás, a kutatás, fejlesztés nem lenne elegendő költségvetés? Mi lenne akkor, hogyha ez, ez meg, lehet, ezt meg lehetne oldani ezeket a beruházásokat, hogyha az EP-től megfelelő támogatást kapna a bizottság. Ha konzervatív <coughs> többség van a parlamenten belül, akkor konzervatív politikák kerülnek előtérbe, ellenkező esetben pedig másmilyen típusú politikák. De túl van ez politizálva, alapvetően neoliberális megközelítés szabályokról van szó, amelyek nem működtek, ugyanakkor ezeket úgy tálalják, mintha ezek technokrata ö, apolitikus szabályok lennének, pedig mindenki tudja, hogy nem erről van szó. Beszéljünk inkább nyíltan, és lépjünk túl ezen. Mi van még? a megerősített egyetműködés szabályait mindenképpen rugalmasabbá kell tenni, enyhíteni kell ezeket. Vannak tagállamok, amelyek persze elkötelezettek, ezek ötletek, felvetések, van, amik működnek, van, amik nem, de jó lenne, hogyha új ö, új zónákat alakítanánk ki az megerősített együttműködésre, például a például a, a munkaerőpiacra, vagy akár az egészségügyi politikákra. Nagyon sokféle kölcsönös intézkedés lehet kialakítani, például a szociális politikán belül, vagy a munkaerőpiacsal kapcsolatban, a jóléti rendszerekkel kapcsolatban. Lényeg az, hogy ezek a megerősített együttműködési zónák kialakuljanak. Vagy ott vannak a közérdekű szolgáltatások, vagy az orvosi szolgáltatás, vagy a határon a határforgalommal kapcsolatos zónák, vagy immigrációs zónák, ahol a tagállamok együttesen lépnének fel bevándorlási kérdésekben. Ez mind lehetséges. Az EU-nak föl kéne lendíteni valahogyan az európai gazdaságot, illetve a rászorulókon segíteni kell. A projektkötvényekről sok szó volt, de hol vannak ezek? Ezek talán az új infrastruktúrális projekteknél bevethetőek lennének. Új vasútak, környezetvédelmi fenntarthatóság, stb. stb. De mi a helyzet az ipar fellendítésével, vagy a a technológiai együttműködésre, vagy ott vannak a strukturális alapok. Hát ezeket is mindenképpen reformálni kell, hogy lehessen ezeket használni, hogy gyorsan ezeket le lehessen hívni. Fel lehet használni a strukturális alapok fel nem használt részét, hogy az Európai Központi Bank által adott segélyeket kiegészítsük. Aztán ott van, jó lenne például egy úgynevezett milliómos adó, a nagy gazdákra lehetne ezt kiszabni, aztán stabilizálni kéne bizonyos dolgokat. Jó lenne egy, egy munkanélküliségi a munkanélküliséget segítő biztosítási adó. Ez talán plusz összegekhez juthatatná őket. A gond itt az, hogyha azt mondjuk a tagállamoknak, hogy adjatok még pénzt, többet, az csak kudarcra lehet ítélve, új forrásokra van szükség, erről már sokat beszélnek, most is beszélnek róla a pénzügyi tranzakciós adóról is. Lehet, hogy itt lehet egy megerősített együttműködés kialakulóban. Mi van például az, a szolgáltatások és áruk határon túli kereskedelmére kiló, kirót adójáról? Ez lehet, hogy megoldást jelenthet a belső piac szempontjából is. Aztán van itt még valami, amiről szívesen beszélek. Szolidaritási adó. Ezt ki lehet vetni az összes EU-s állampolgára, így a polgárok egymással sokkal szolidárisabbá lennének, itt az Euró- így az Európai Uniót nem transferuniónak ö, ítélnék, a szolidaritás lehet, hogy nem mindig nem mindig lehetséges, de gondolom például az Egyesült Királyság lakói igönkéntes alapon is bevállalnák ezt. Ez persze csak vicc volt. Az EU-nak, hogyha ez az új, ezek az új jogkörök, az új kompetenciák meglennének, akkor az európai polgárok is nyitottabbak lennek az EU felé, a tagállamok, jó len, a tagállamok pedig új garanciákat várnának el. Ez csak akkor működőképes, hogyha az Európai Unióban megvalósul a mélyebb politikai integráció, tehát a, nép, a, a, biz, a bizottság elnökét is az, a parlamenti választásokon keresztül kell megvál, megválasztani, és az összes közösséget összes közösség részvétele fontos ebben. Jó lenne, hogyha a bizottság felügyelni az egész közösségét, közösséget, de nagyon jó lenne az is, hogyha a tanács is újszerűen vezetni az EU-t, el kell magyarázni a polgároknak, mi az az EU, mi az a többszintű kormányzás. Weiler úr a politikai messianizmusról beszélt, ez kulcsfontosságú. Folyamatosan kommunikálni kell az emberekkel, elmondani nekik, hogy mi az EU, hogy itt politikáról és szakpolitikákról van szó. De hogyan tegyük ezt? Milyen keresztül a szolidaritáson és a gazdag, gazdaságon, vagy gazdagságon keresztül, jóléten keresztül, ugye a béke ö, helyett. Tehát egy új ideológiára van szükség a gazdasági megoldásokról. Mi az EU célja? Miért is jó az EU tagjának lenni? Azt hiszem, hogy több szintű demokráciára is szükség van, de hát erről beszéltünk egész nap. Köszönöm. Grazie, Köszönöm szépen, professzor asszony. Most pedig Ian Beg, Ian Beg úr következik, aki a London School of Economics and Political Science-en dolgozik, alapvetően az Európa integrációval foglalkozott, foglalkozik, és a Journal of Common Market Studies egyik igazgatója, illetve tagja a Lordok házának. Tessék. Grazie, Presidente. Grazie. I, I can't resist nem tudom megállni, hogy ne egy kis rövid történettel kezdjem az elmúlt vasárnapi eseményekről. Bizonyára tudják, hogy a Ryder Golf Kupa volt, és ez a, és az Egyesült Királyságban a golf klub tagok, ahogy tudják, általában elég EU-szkeptikusok, de azt kiabálták, hogy gyerünk Európa. Tehát ez azt mutatja, hogy a dolgok megváltozhatnak, még az EU-szkeptikus kontextusban is az Egyesült Királyságban. A költségvetésről szeretnék beszélni, mondjuk az első közgazdász itt a, a felszólalók között, hiszen a költségvetési dimenzió a legbonyolultabb, ez a pénzről szól. A szorozatási megközelítésében beszélnünk kell arról, hogy miért is létezik a szolidaritási mechanizmus, és erre az első válasz az az, hogy ez egy elosztó jellegű. Szeretnénk a szolidaritást elosztani egyik szociális csoport részről a másik részére. Ezt net, át, nettó lehet elvégezni, vagy pedig úgy, hogy a kormány ugye egy arról dönt, hogy a pénz egy adott csoportot érint meg. A progresszív adórendszert alkalmazzák, így osztják szét a szolidaritást a gazdagtól a szegények felé. Európai kont- kontextusban a bérekről is beszélnünk kell, a bérek szervezéséről, mert előnyt lehet szerezni bizonyos területeken vagy akár teljes tagállamban, az az, hogy olyan béreket adunk, amelyeknek a feltételei sokkal kedvezőbbek. Itt már fiskális hatások is érvényesülnek. És hogyha megvizsgáljuk azt, hogy mit látunk most Európában, akkor ezek közül eléggé kevés elérhető, nem igazán vannak határokon átnyúló költségvetési folyamok, áramlások, kivéve a kohéziós költségvetést, és ez főként a gazdálkodókra vonatkozik a kapon belül. Ezek különböznek a tagállamokon belüli pénzáramoktól. Az eurozóna problémáin belül nincsen felülről lefelé áramló stabilitás, kivéve az Európai Központi Bankon keresztül. Az Európai Központi Bank nagyon kedvező fettek mellett nyújt likviditást, tehát egyfajta fiskális hatóságként lép fel az LKB, amelyel a tagállamok könnyebben tudják magukat finanszírozni. Tehát ez a kontextus, ami létezik. A többszintű rendszer mit szeretne? A gazdasági logika mögött két fajta először is. A és unióban kell egyfajta rendszer, amely stabilizálást hozhat létre. Ez azt jelenti, hogy biztosítani kell azt, hogy a pénz az olyan gazdaságban folyik, amelyeket aszimmetrikus sokkok érintenek. Hogyan lehet bánni az ilyenfajta sokkokkal? Már hallhattuk Texas esetében azt, hogy a felülről lefele érkező áramlás stabilizálja a gazdaságot, és ez közös érdekében áll egy adott területnek, amely ennek él, előnyét élvezi as being about the relative prosperity of different parts of our union. We expect transfers to go from the richest member A forrás, a tőke a másik uh, pont. Például Németországon belül, vagy um, Svédországban, Romániában ezek is uh, forrás alapú transferek, viszont gond van, akkor talán különbözőek az országban, ezen kívül még a személyek közötti tőke, és ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, ezt az egyenek közötti tőkáramlást, például a különböző bevételenek az emberek között. Előfordulhat az, a szegények a gazdagokban támogatják a gazdagokat a szegény országban, attól függően, hogy a kohéziós alapokat hogyan használják fel. Vannak alkotmányos akadályok is, nem tudjuk megváltoztatni bizonyos dolgokat a szerződésben. És a fő kérdés az az, hogy a különböző feszültségeket össze kell egyeztetni európai szinten, úgy, hogy megfeleljünk a szerződésnek, a politikai valóságnak is nagyon sok bölcse volt az usa például Mark Twain, ő azt mondta, hogy egy új elképzelésre lekezdő személy egy őrült addig, amíg nem lesz sikeres az ötlet. Tehát tovább kell azon gondolkodni, hogy mi lehet alkotmányosan lehetséges, politikai lehetséges, ezeket tovább kell lépni. 23 különböző javaslatot is fel tudnék sorolni itt, ami lehetséges lenne. Hogyan lehet ezen tovább lépni? Vannak olyan elképzelések, amelyek a közfinanszírozásra építenek, lehetnek állandó átadalási rendszerek. Ezek kormányközi átudalás formájában valósulhatna meg. Úgy lehetne felhasználni ezeket a forrásokat, hogy ki lehessen egyensúlyozni az EU különböző részéről érkező igényeket. Ennek az a gondja, hogy az EU-nak, ha nincs forrás felvevő kapacitás, akkor ezt nem tudja alkalmazni. Hát adózás nincsen képviselet nélkül, és pont az ellenkezővel az Európai Parlamentben, tehát képviselet adózás nélkül, csak a tagállamok tudnak adózt, adókat kivetni. A második lehetne egy pénzügyi kiegyenlítés mindenfajta nehézséggel együtt, amit hallhatunk Németországból, tehát horizontális átadásról lesz szó, tehát a, mint Németországban a tartományok között, Azonban ez nem egy optimista megoldás, mert nagyon nagy versenyt válthat ki. Ugyanakkor a két analitikus lehetőség az, ami létezik mindkét esetben, a mögöttes motivációja ennek az elosztás. Tehát az elosztás azok felé, akiknek kevesebb van. A szodajtást el lehet érni átmeneti intézkedésekkel is. Ezek az ideiglenes intézkedéseket már többször emlegették a közgazdászok, például Finnországban a jó időkben befizetnek, és azt időben visszakapják ezt az emberek. A küszöb az az lehetne, hogy elértek-e már egy bizonyos fokú munkanélküliségi szintet. Tehát egyfajta biztosítás lenne, befizetünk, aztán majd visszakapunk, de összességében semleges a mérleg. Tehát ez is egy átmeneti intézkedés lehetne. Lehet ne egy szükség alap is, egy vész alap is, amit a szerződés már valamilyen szinten leszögez. Tehát a tagállamok lehívhatják ezt a vész tartalékot, akkor, ha szükségük van ehhez viszont nagyon erős, szigorú feltételek kellenek. A szolidatás megértéséhez fontos a feltételesség, azonban ezt elvetették a görög az írek. Tehát a kérdés az, hogy hogyan lehet meghatározni úgy a feltételeket, hogy meg lehessen, fel lehessen ezeket használni a szorítás azt jelenti, hogy ha valaki bajba kerül, akkor szeretnénk segíteni, nem pedig akkor akarunk segíteni, ha valaki szegény. Ez egy teljesen másfajta koncepciógális erkölcsi szempontból. Tehát egyfajta szerencsétlenséggel foglalkozunk, és nem pedig hosszú távú ö, nehézségekkel. A kérdés az az, hogy hogyan lehet ö, ö, megtámogatni ö, a pénzügyi áramlást közpénzekről. Az egyik az az ESM megoldás lehet, a 122-es és 143-as cikkelyei az ESM-nek, ezeket már leszögezték a szerződésekben. Mindkét esetben sokkal könnyebbé teszik és olcsóbbá teszik a tagállamok szám, számára a hitelfelvételt, az EKB e, a nem e, szokásos intézkedésekhez fordult, ennek is vannak költségei, viszont amit igazából tesznek az az, hogy egy kicsit a szerződés mandátumát e, megfordítják, kihasználják, és azt is láthatjuk, hogy hogy itt egyfajta fiskális felépésre van szó, mert nettó forrásokat ad a tagállamok irányába, akiket kedvezményezettek. De itt van az alapvető probléma, ugyanis nincsen európai adófizető, és mivel nincs ilyen, az ilyenfajta pénzügyi áramlás nagyon nehezen megindokolható a, az állampolgárok irányába, hiszen az adófizetők inkább nemzeti szinten léteznek. A differenciált opciók olyan opciók, amelyek csak elérhetőek, amelyek csak bizonyos tagállamcsoportok számára elérhetőek. Itt a legkézenfekvőbb az azt lehetne, hogy az euró zóna miért nem készít saját költségvetést, amely különbözik az Európai Unió költségvetésétől, és így specifikus problémákkal foglalkozhatnának, stabilitás, mentőcsomagok, vagy újraelosztás, vagy a növekedés újra beindítása. A stabilizáció egyszerű, ami, amit ez jelent, az a, ami igazából nem az a fiskális unió. A fiskális unióról sokat beszélt, nehéz definiálni. Három szintje van ennek. Van egy szint a, szabályokkal, amit a németek szeretnének, a másik az euró kötvények, ezt akarják a franciák, a harmadik pedig a, a unió, tehát azt, azok akarják, akik szeretnének ilyenfajta átutalást, ilyenfajta transfert. Lehet, lehet-e még tovább lépni ennél. A megerősített együttműködés, az új adók bevezetésére, például a pénzi tranzakciós adó bevezetére, ez egyfajta saját forrást jelenthetne az Európai Unió számára, azonban pessimista vagyok ebben a tekintetben. Nem hiszem, hogy a britek ebben egyetértenének, ezzel együttértenének. És hogy megerősített működéssel új adót bevezetni. Ez nem valószínű, hogy lehetséges lesz az EU költségvetés esetében, talán az euró költségvetés esetében a harmadik megközelítés. Az az, hogy hogyan, hogyan lehet közössé tenni, kölcsönössé tenni a, az, adó, a, az adósságot. Nem hiszem, hogy a németek hajlandók elfogadni az euró kötvédekét, ugye lehet, hogy később, és ezzel is csökkenteni lehet a leginkább bajban lévő országok finanszírozását. Végső következtetéseim, hogyha szeretnénk egyfajta politikai vagy fiskális uniót, akkor fel kell ismernünk azt, hogy a status quo már nem elfogadható akkor, hogyha szeretnénk új eszközöket elérni. A mechanizmusokról új elképzelésekre van szükség, ez kihatással lehet az intézményekre is, mert hogyha az euróbond, eurókötvény már létezik, akkor szükség lesz egy európai államkincstára is. Egy um, intézménynek ezt el kell látnia. Az Európai Stabilitási Hatóság az egy külön intézet, ez lehetne például a prototípus egy ilyenfajta kincstárnak. Fel kell ismernünk azt, hogy veszélye is vannak, hogyha ebbe az irányba haladunk. Például az Európai Unió ketté szakad az eurózónában lévőkre, illetve azon kívül lévőkre, vagy még további csoportokra, mint ahogy azt láthattuk Wolfgang Vessel bemutatójában, és különböző megoldások lehetnek. Mindez gondot jelenthet az Európai Unió egészére nézve. Az erkölcsi veszélyt sem tudjuk figyelmen kívül hagyni. Néhány javaslat, például a bankunió bizonyos fajta felelősségvállalást eredményez, amelyekkel szembe kell nézniük a tagállamoknak is. Legitimációs kérdéseket is felvett. Ez ki fogja képviselni az adófizetőket, és hadd emlékeztessek arra, hogy az adófizetők nemzeti szintűek, az Európai Parlament, a Nemzeti Parlamentek, ügynökségek, tehát ez elég nehéz megmondani, hogy ez hogyan lesz. Hadd idézzek végezetül Marx-tól. A politika igazából gondokat keres, azt mindenhol megtalálja, rosszul diagnosztizálja, és a rossz orvosságot használja erre fel. Ezt Groucho Marx mondta. Köszönöm szépen. Beg úr, professzor úr, következik az utolsó hozzászólás. Pernis professzor úr következik, jelenleg európai jogot tanít, és nemzetközi jogot. A Berlin Humboldt Egyetemen. Ha gondolja, maradhat a helyén is, de ahogy gondolja. Jelenleg ő az igazgatója a Hallstein intézetnek, és alapító tagja is az intézetnek. Az utol, utolsó előadás után néhány kérdést talán még föl lehet tenni, hogyha nem fáradtak el a képviselők, nem volt rövid a mai nap. De hát aki itt maradt még, az akár feltehet kérdést is. Ecco, grazie molte, professor Humboldt. Köszönöm szépen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 Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, ezt a nagyszerű lehetőséget. Köszönöm, hogy levonhatom egy nagyon gazdag nap konklúzióit. Ugye nem várják, hogy meg fogom ismételni az elhangzatokat. Intellektuális kapacitásaim ezt nem teszik lehetővé, hogy ezt mind összefoglaljam. A mai téma mi a jövője a többszintű kormányzás irányításnak Európában? Ennek két, kétféleképpen lehet értelmezni, ha jól értettem. Az egyik azt jelenti, hogy többszintű, szintű, a, a másik jelentése pedig az, hogy több sebességes Európa. Azt hiszem, hogy a két aspektust megvizsgáltuk a mai nap során. Engedjék meg, hogy azzal a problémával kezdem, amivel mindannyian szembenézünk. És miért van ez a sok-sok folyamat Európa újragondolását illetően. Ez a kiút az euróválságból. Ha jól látom, ebben a mai workshopban is azt érezzük, hogy az ESM és a fiskális kompaktum mint szükséges eszköz került elő, jelenleg, átmenetileg legalábbis, ezen eszközökkel lehet megbirkózni a válsággal. De világos van egy számomra, hogy szükség van ezeket az eszközöket eh, beépíteni az Európai Unió intézményi keretébe, hogy ezt a problémát eh, meg tudjuk oldani. A britek és a csehek nem szavazata mellett, hogy tudunk meg boldogulni. Az Európai Parlament úgy tűnik, nem nagyon érészte azt, hogy ezek az új eszközök érintenék. De ezek az új eszközök lehetőségeket is kínálnak az Európai Parlamentnek, méghozzá arra, hogy kidolgozzanak új politikákat, és ellenőrizzenek olyan dolgokat, amelyeket a parlamentnek nem sikerült ö, ellenőrizni a múltban. Tehát legalábbis nem igazi veszély a parlament számára és működése számára, inkább egy lehetőség, hogy a demokratikus kezekbe helyezzünk olyas valamit, amely túlságosan a kormányok kezében volt eddig. Ha megengedik, azt mondanám, kérem szépen éljenek ezzel az alkalommal, ragadják meg. A 125-ös cikk. Ezt említették, méghozzá, mint olyan rendelkezést, amely akadály lenne, ha a 136-os cikkely nem változna, ugye a 136-os cikket is emlegettük, ez problémát okozna az ESM szempontjából és munkája szempontjából. Én azt mondom, igen, valóban nagyon széles körű klasszikus vélemény alakult ki a nem megmentő csomag záradék, ez akadály, de arra emlékeztetnék, hogy különböző vélemények vannak. Van, ami vélemény szerint a nőbe állt záradék nem olyan záradék, amely az önkéntes segítséget akadályozná, megtiltaná. Ha egy tagállam segíteni akar a másiknak önkéntesen, hitel adát. Ah, tehát, hogy a bajba jutott országnak hitelt is lehetne adni, ezt lehetővé teszi. Itt csak arról van szó, hogy nem fognak egy országot felelősségre vonni egy másik ország problémái miatt. Az EU intézményeket sem fogják felelősségre vonni. Ez egy olyan üzenet, amely a pénzügyi piacok, a bankok felé irányul. Kérem, legyenek óvatosak, ha egy tagállamnak pénzt adnak, akkor tessék azt biztosítani, illetve azt tudni kell, hogy más tagállam azt a pénzt nem adja vissza. Sem az EU intézmények. Ez nem ugyanaz, mint a az áradék, ami azt mondja, nincs lehetőség arra, hogy egyik tagállam a másiknak segítsen. Felhívom a figyelmüket erre a második lehetőségre, a második értelmezési lehetőségre, mert lehet, hogy ez a Német Alkotmánybíróság elé kerül talán. És az Európai Bíróság elé is kerülhet, és ha az egyhangú vélemény az az, hogy az ESM ellentétes a 125-tel, akkor bizony bajba kerülhetünk. Hosszú távon azt hiszem, szükséges integrálni a fiscal compact mechanizmusait. Be kell őket építeni az európai intézményi keretbe. És létre kell hozni egy valódi európai fiskális és gazdasági politikát, amely nem azt jelenteni, hogy minden nemzeti költségvetési hatáskört elvonunk a tagállamoktól, hanem ami azt jelenteni, hogy levonjuk a konklúziókat. Tehát a költségvetési döntések egy tagállamban hatással lehetnek egy másik tagállam költségvetési autonómiájára. És azt gondolom, hogy az euróválság ezt be is bizonyította. Ha Görögország más költségvetési politikát folytatott volna, lehet, hogy nem ugyanaz a gond alakult volna ki. Ha Németország más gazdasági, fiskális politikát folytatott volna, lehet, hogy nem nézünk szembe a mai problémákkal Spanyolországban, Olaszországban, Görögországban. Tehát itt azért összekapcsolódnak az elemek, van egy függőség, nemzeti politák között, és ezt nem vették figyelembe, és azt hiszem, hogy az autonómiát nem veszítjük el, ha ezen hatáskörök egy részét integráljuk, tehát a nemzeti hatásköröket integráljuk az európai szinten, de talán lehetséges ezzel megbírkóznunk olyan problémákkal, amelyekkel ma szembenézünk az euróválsággal, tehát jobban tudunk birkózni európai szinten ezzel a problémával, mint nemzeti szinten. Szerintem inkább a nemzeti költségvetési hatóságok előnyére válna ez. A második pontra térnék. Öt pontból áll az előadásom. Azt hiszem, hogy beleférek az időbe. Ami a különleges EU intézmények szerepét illeti a gazdaság és költségvetés és fiskális politikákkal kapcsolatban. Az eurozóna. Az Európai Parlamentet hosszú kemek, mondjuk azt, hogy ha az eurózóna ügyeit beszélik meg, akkor csak a parlament egyik fele lehet jelen a vitán. Vagy mondjuk hétfőtől szerdáig általános témákkal, EU témákkal foglalkozunk, amit az Európai Parlamentben megvitatnak, és mondjuk, és pénteken csak eurózóna ügyeket tárgyalna a parlament csak eurózónás eh, képviselők vehetnének részt a pénteki üléseken. Én azt gondolom, hogy felmerült ez, egy rossz érzés venne körül minket, mert ez szinte az Európai Egység kérdését vetné fel, azt kérdőjelezné meg. Az egyik politikai messianizmus, József Feiner említette ezt, van egy Európai Unió, és ez nem egy sorszerű közösség. Tehát nem egy nemzetállamhoz hasonló sors közösség, ami örökkön örökére szól, hanem az európai tagállamok polgárait hozza egymáshoz közelebb. Ezt megosztani, az intézményeket megosztani, azt jelenthetné, szétforgácsolódunk, nehézségek alakulnak ki, bizalmi válság alakul ki. Ha ezek a fe, ez a feszültség, amely természetesen egyfajta megosztás eredménye, én úgy éreztem, hogy jobb lenne más megoldást találni erre a problémára. Minden esetre az ilyen megosztás talán az Európai Parlamentben lehetséges lenne, nem lenne szükséges az Európai Bíróságnál, és vita tárgyát képezi az, hogy hasznos lenne ezt az Európai Bizottságnál is alkalmazni ezt a megosztást. A bizottság ugye nem nagykövetek gyülekezete, hanem a szerződésben szerepel az, hogy a biztosok az európai érdekeket kell védjék, az európai érdekek mellett kell kiállni tehát miért kellene egy sikeres eurozónát, egy sikeres eurozóna miért lenne az EU érdeke? Az EU egészének érdeke. Az Európai Parlamenti képviselők, önök, tisztelt képviselő urak és hölgyek, önök nem országaik nagykövetei, nem a nemzetállamok nagykövetei, hanem talán remélem, hogy a jövőben azt mondhatjuk, hogy bizonyos választók, körzetek, régiók képviselői, a körzetek lakóival folytatnak, ugye, folytatnak önök párbeszédet, önöknek nem nemzeti érdekeket kell képviselniük, hanem részt kell venniük a szabadon, szabad mandátummal az európai érdekek fejlesztésén is dolgoznak. Én azt gondolom, hogy sok részvevő a mai vita során osztotta azt a nézetet, hogy nem szabadna ilyen szétválasztást eszközölni. Most a harmadik pontra térnék rá, új hatáskörök az EU számára. Ahogy már említésre került, <clears throat> fiskális és gazdasági politikai felelősség idejétve egy erős költségvetési pénzügyi forrás növekedést is EU szinten Hát ezt kívánnánk, én ezt vettem ki a vitából, hogy ez kívánatos volna. Ha sok pénz van európai szinten, a struktúrális alapok vagy más eszközök végrehajtásra kerülnek. Tehát a több a lehetőség fellépni, beavatkozni, befolyás lehet gyakorolni, hogy adott tagállamban növekedési mm, beruházásra van szükség, akkor ezzel lehet elősegíteni annak az országnak a gazdaságát, vagy fellendíteni. Ha költségvetés és vizsgálés hatásköri átruházásra gondolunk, hatás, tehát a nemzeti szintről európai szinten, mint önök is tudják, vannak korlátok, amelyeket el is magyarázott a német Szövetségi Alkotmánybíróság, de kérem ne felejtjék, hogy legutóbbi ítéletében a Német Alkotmánybíróság hivatkozott a Maastrichti ítéletre, amelyben az szerepel, hogy ha az aszimmetrikus e, GMO struktúra nem működőképes, akkor a reform bekövetkezhet, amely azt jelzi, hogy van még lehetőség európai szintű hatáskör kibővítése a költségvetés és fiskális területen, amennyiben erre szükség van az euró megőrzése érdekében. Természetesen vannak határok, korlátok, nem lehet elvenni a német parlament, vagy bármely más parlament utolsó szóhoz való jogát, ami a saját költségvetésüket illeti. De természetesen be lehet vezetni másokat, bizonyos korlátokat, kereteket, amelyeken belül, folyosokat, amelyeken belül a nemzeti politikákat alakítják annak érdekében, hogy megőrizzük a gazdasági koherenciát az EU-n belül, méghozzá az euró túlélés érdekében. Én ebben biztos vagyok, hogy ez, ez lehetséges. És ez természetesen Ezt az összekapcsolódást, ezt a függőségi viszonyt azt hiszem, hogy nagyon jól tükrözni. Tehát, hogy összefüggenek a nemzeti költségvetési politikák. Én megint azt mondanám, hogy nem a szuverenitás elvesztéséről van szó. A következő pont a legitimitást illeti. A nemzeti parlamentek bevonása, erről is már beszéltünk, és ha jól értettem a mai vitát, nem nagyon lelkesedtek azért, hogy új testületeket, intézményeket hozzanak létre, amelyekben a nemzeti parlamentek képviseltethetnék magukat. A nemzeti parlamentek alapvetően azért vannak ott, hogy a nemzeti politikákat ellenőrizzék és legitimizálják. De amíg igaz az, vagy igaz marad az, hogy az elsődleges legitimitási forrás, fontos ilyen forrás az európai politikák területén. Az EU-ról szóló szerződés 10 cikkeiben találjuk meg, ezt ugye a nemzeti parlamentek adják. Amire új intézmények helyett inkább lenne szükségünk, az az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy ennek mi az európai dimenziója. Az európai lojalitást, amely igazából nem működik, vagy nem létezik ügyként. Ha világossá válik az, hogy a nemzeti parlamenteknek van szerepük az kormányok ellenőrzése kapcsán a tanácsban, ha van szerepük az európai politikában, akkor az emberek, a parlamenti képviselők nemzeti parlament érintettek eh, részvételi kapacitása európai vitákban olyan kérdés lenne, amely nemzeti választási téma is lehetne, nemzeti választások egyre inkább európai választásokká is válhatnának, ahogy mi is azért azt szeretnénk, ha az európai választások igazi európai választások lennének, és nem nemzeti választások. Azt hiszem, hogy ezzel a nemzeti parlamentek képzésével nagyban lehetne növelni a legitimitást, az európai politikák legitimitását is. Megerősített demokratikus legitimitás. Jó Weile elemzése, demokrácia az emberek nélkül, a no demos, eléggé egyszerű, világos volt, jó jellemezte a helyzetet. A kérdés az, hogyan lehet az európai választásokat valóban választásokká tenni, amelyek politikai eh, választási lehetőséget is kínálnak. Már említettek példákat, minden párt kijelöl egy eh, bizottsági elnöki jelöltet az európai parlamenti választások során. Ez nagyon jó lenne, mert arccal, arccal látná el a választást. Választhatnánk Schulz úr, és mondjuk egy néppárti spanyol vagy olasz jelölt között. Ez nagyon jó lenne egy választásnál, és azt hiszem, hogy erről ne feledkezzünk meg, arra az ötletre ne feledkezzünk meg, hogy a jövőbeli biztosok, vagy azok, akik jövőbeli biztosok lehetnek, vagy lehetnének, nemzeti listán pártvezetők kellenek, hogy legyenek az európai választások párt listáján. Azt hiszem, hogy ez újabb értelemmel töltené meg a európai parlamenti választásokat. Ezek csak személyek, és persze ezeket össze kell kötni valamilyen politikai programmal. És természetesen a politikai programok nem csak papíron kell szerepeljenek, hanem lényekkel, értelemmel kell legyenek. De amíg a bizottság egy semleges, adminisztratív masinéria, sokan továbbra is úgy gondolják, hogy csupán ez, ez nem teszi lehetővé az elnöknek azt, akkor is, ha megválasztják politikai programmal, nem teszi lehetővé azt, hogy végrehajtsa ezt a programot. Ez ott a tanács. A tanács dönt a politikáról. Egy kis előrelépés az a bizottsági elnök és az Európai Tanács elnöke közötti kapcsolat meg lenne. Ez az elnök politikai programjával beépülne az Európai Tanács útmutatásai folyamatába. Ez nagy különbséget jelenthetne. De hát nem sok. Ó, jaj! Nézem az órát. Ha ezeket beépítjük a kompetenciákba, akkor természetesen az Európai Parlament és a bizottság konkrét funkciójával az új rendszerben értelemmel teli lenne, és sokat jelentene, hogy a bizottság elnöke szocialista, hogy a többség szocialista benne, vagy konzervatív. Tehát egy ilyen lépés valóban megváltoztatná a dolgok természetét, mert az embereknek számítana hogy milyen költségvetési, milyen fiskális politikai keretet teremtenek a nemzeti parlamentek számára. De még nem tartunk ott természetesen, és eh, azt hiszem, hogy még van a szerződés módosítás, lehet, hogy szükséges lenne ez a lépéshez, hát nem tudom, hogy a brit kormány, Nagy-Britannia egyetértene egy ilyen szerződés módosítással de ha ez csak az eurozónákat illeti, vagy csak 25-öt, nem 27-et, akkor talán működik. Engedjünk az utolsó ponthoz érkezzek, a politikai mechanizmus. There was sort of unanimity that volt egyfajta egyhangúság, még mindig a jobb opció, még mindig egy nem mazsolázgatunk, többseges, többseges. So the answer should be, uh, or seems to be... Több se- sebességes Európában. Második dolog, szükségesnek tűnik valódi diskurzust kezdeni, gyorsan, azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió miért van. Néhány politikai vezető beszél erről, ez nem új téma. Emlékszem bizonyos európai tanács ülések, amelyek ezzel foglalkoztak, de ez nem széles körű vita a tagállamokon belül. És bármi legyen ennek a vitának az eredménye, majd egy szép napon, ezt a vitát elindítani, ezt a vitát az asztalra tenni, az új választásokkal együtt. Azt hiszem nagyon fontos, mert felhívja az emberek figyelmét arra, hogy egy Európai Unióban vagyunk, és nem arról van szó, hogy állam kell legyen, vagy központosított, vagy szövetségi állam, vagy nemzetközi szervezet, nem. Miért van az Európai Unió? Tehát, hogy jó eszköz lehessen a mi európai országaink számára, nem lenne jó részt venni például a globalizáció alakításában, politikai erőt, vagy hatalmat, vagy hatáskört visszaszerezni e- a pénzügyi piacokra, ahelyett, hogy a pénzügyi piacra támaszkodnánk, hogy segítsenek minket kilábalni a válságból. Ismerjék a GMO rendszerét, a 121 126-os cikkeig tart, azon a feltételezésen alapul, hogyha a bizottság azt mondja, hogy felmutat egy piros vagy sárga kártyát a tagállamok számára, akkor azt jelenti, hogy a pénzügyi politikájuk nem jó. A piacok reagálnak, és megbüntetik a kérdéses tagállamot. De a tagállamok ezen nem törődtek. A pénzügyi piacok nem tették ezt meg, nem büntették meg a rosszalkodó tagállamokat. Ez a megközelítés hibás volt mi, a, mi rájuk számítottunk, hogy segítsenek rajtunk. Azt hiszem, most olyannak kellene alakítani az Európai Uniót, hogy visszaszerezzük ezt a hatalmat. In the globalized uh, world for the... Nos, ami az Európai Unió szerepét illeti, új tagsági formák, azt hiszem, hogy Andrew Duff említette, Nagy-Britannia és Törökország talán társult tagjai lesznek az Európai Uniónak, bizonyos hatáskörökkel, de nem minden hatáskörrel. Ez egy fenyegetés az Egyesült Királyság számára, ha talán, ha így megfenyegetjük az Egyesült Királyságot, akkor kedves lesz, és megtesz minden tőle telhetőt, hogy a szerződés módosítás megvalósulhasson, hogy valóban működő épp gmo unk alakuljon ki, és egy nagyszerű Európai Unió a jövőben. Köszönöm. Grazie, professor Pernis, grazie. Ci resta... Köszönöm szépen, mert néhány, csak néhány percünk van. Dáfúr kért szót. Gondolom, ha rövid kérdést tesz fel, akkor valaki a szakértőink közül tud válaszolni. Starkovsky úr pedig lezárja majd az ülést. Tessék, Dafur. Lök úr, először is köszönet mindazoknak, akik ma hozzászóltak, akik itt voltunk, nagyra értékeltük az előadásokat. De azt gondolom, hogy meg kell próbálni létrehozni valamit, amit kormánynak hívnak. Egy olyan, helye, egy olyan dolgot, ahol vannak miniszterek, ahol vannak hivatalnokok, ami úgy működik, ahogy ezt elvárjuk a kormányoktól, hogy működjenek. Addig a parlamentet nem ismerik el az emberek igazi parlamentként. Nem úgy, tevékenykedik tehát ez a parlament, ahogy azt az emberek elvárják tőle. Ahogy már hagyjuk a termet, gondoljunk, gondolkodjunk el ezen is. Úgy gondolom, hogy gondolatébresztő volt ez a vita. Gondolkodjunk el azon tehát, mit tesznek a kormányok Mit tesznek a kormányok, amit az Európai Unióban nem tesz meg senki? Olyan kormány kell, amelynek van iparpolitikája, nem csak kölcsönöket, hiteleket ad. Olyan valami kell, aminek van igazi költségvetési politikája, nem csak kiadásai, hanem bevételei is valamire van szükségünk, ami egy közös gazdasági politikát is ki tud dolgozni, nem csak koordinálja a nemzeti gazdaságpolitikákat. Még valami kéne, és talán ez lesz a legfontosabb. Olyan kormányra van szükség, amely demokratikus szakpolitikát is ki tud dolgozni, és ez alatt nem csak az intézményközi egyensúlyt értem, vagy szóbeli elkötelezettséget a demokrácia mellett. Olyan kormány kell, amely komolyan veszi Európa posztnacionális dimenzióját. Köszönöm. Nem nagyon van már időnk. Egy szakértő felé fordulok, hogy válaszoljon, ha volna kedves. Válaszoljon DAF kolléga felvetésére. Kíván valaki ehhez hozzászólni? Ha nem, akkor Tarkovsky úrnak adnám meg a szót. Kérem, hogy foglalja össze a mai napot az AFKO szakbizottság és a parlament nevében. Pénisz uh, uh, nagyon jó összefoglalást tartott, tehát nekem nem is kell már hosszasan beszélnem, de néhány pontot szeretnék megemlíteni, amit én fejezeteltem magamnak a vitából. Fel kell ismernünk azt, hogy mindannyiunkat elragadtak az események, hiszen a többi intézményeket tárgyalnunk, bármit is tegyünk, meg kell próbálnunk kihasználni a szerződés ebben rejlő lehetőségeket, utána pedig meg kell őrizni az európai projektünk egyedülállóságát, hiszen ebben van az igazi erősségünk, bár vannak nehézségeink is. Ennek során meg kell próbálnunk megvédeni az intézmények integritását, bár hallhatták, hogy ez nem lesz könnyű. Rugalmas, többszintű megoldásra van szükség, anélkül, hogy aláásnánk a legfontosabb erősségünket, az egységességet, lengyel romantikus hagyományban, a 19. században regimes, so... Mi voltunk Európa messiásai. Nagyon sok megoldásról beszéltünk, de láthattuk, hogy az embereknek sokkal inkább egy látható megoldást kell nyújtanunk, és örömmel hallgattam meg mindannyiuk érdekes receptjeit. Mindenki idézeteket használ, tehát én is egy Mark Twain idézetet használnék. Bárhol is vagyunk a, a többség oldalán, meg kell állnunk és el kell gondolkodnunk, tehát ezt kell nekünk is tennünk. Köszönöm, hogy eljöttek és megosztották értékes gondolataikat velünk, és ezeket mind figyelembe vesszük, megállunk és elgondolkodunk. Köszönöm Enyém lesz az utolsó köszönöt, köszönet joga. Nagyon sokat tanultunk a mai szemináriumon, mindenről el kell gondolkodnunk, meg kell ezeket emésztenünk, el kell ezeket mélyíteni. És megköszönöm ezeket a rendkívüli értékes előadásokat. Hálás köszönet, és hadd mondjam azt, hogy viszontlátásra. Possiamo togliere la seduta.